Excellencies, ladies and gentlemen. Excellenciás hölgyek és urak, kedves kollégák, kedves barátaim, hölgyem. Üdvözlöm Önöket a mai találkozónk alkalmából a következő G20-as csúcs alapján, amelyre Mexikóban kerül sor. Üdvözölhetem Önöket a mai napon itt. A globalizáció erői drámai módon megváltoztatták a világ arculatát, és ez a változás az elmúlt években bizony felgyorsult, sőt, egyre jobban felgyorsult. Az átalakulások következtében valamennyien sokkal szorosabban kötődünk egymáshoz, sőt, sokkal inkább függünk egymástól, legalábbis függetlenül attól, hogy hol élnek az emberek a világon, egyre inkább tudatosodik ez a tendencia bennük. Megjelentek az új technológiák, amelyek a világot kisebbé tették, és egyre inkább egy globális falu tagjai vagyunk. Az időzónák, a távolságok, a nyelvi különbségek szinte nem játszanak szerepet. Mindenre egyidejűleg kerül sor. A könnyek, az örömök ugyanakkor érintenek bennünket a televízió képernyőjén keresztül. A kihívások tehát globálisak, éppen ezért a válaszoknak is globálisoknak kell lenniük a nemzetközi intézmények, amelyek foglalkoznak ezekkel a problémákkal, hiszen ez a feladatuk, és ezzel egyedőleg egy globális kormányzati felelősséget is fel kell vállalniuk, viszont eközben a legsúlyosabb kihívások megoldásában bizonyos gyengeségeik mutatkoztak. A globális gyengeségeink regionális és nemzeti gyengeségeinké válnak. Egyszerűen azért, mert az emberek politikai megoldásokat várnak el teljes joggal, független attól, hogy hol van ezekre szükség. A Davoszi 2009-es világgazdasági fórum alkalmával az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon aláhúzta, és most egy idézet következik, egy sor új válság, újfajta felelősségtudatot követel. A mi időnkben újra kell definiálni a vezetést, egy globális vezetési felelősség az, amire szükség van. De nem csak a globális vezetésről beszélünk valójában, nem csak erre van igény. A tudnélik nem a vezetéshez a régi értelmében, hanem a felelősségvállalás értelmében. A globális közös felelősségvállalást jelenti ez a fajta vezetés, ami azt jelenti, hogy előkészítjük azt, hogy másokkal együtt oldjuk meg a problémáinkat. Az úgynevezett global governance, a globális kormányzati felelősség viszonylag új fogalomnak számít, viszont nagyon régi kérdéseket vizsgál. A nemzetközi szereplők együttműködését, hogyha közös kihívások jelentkeznek, vagy olyan kihívások, amelyeket az összefogás nélkül nem tudunk megoldani. Egy közös, globális, kormányzati felelősség koncepciója, amely mindenek előtt a béke és a biztonság kérdéseire koncentrálódott. Nos, az elmúlt évben viszont ezt a koncentrációt lényegesen kibővítették, és a kérdések a globálisan megoldandó kérdések száma növekszik a pénzügyi és gazdasági válság kérdései, a környezeti, a természetvédelem kérdése, a biológiai sokszínűség megtartása, a terrorizmus elleni fellépés, a atomfegyverek szállítása, a drogok, a kábítószerek, a járványok, egészségügyi kérdések, vagy a fejlesztési segélyek kérdése. Ez mind olyan kihívás, amely igenis átlépi a határokat. Gyakorlatilag nincs olyan probléma vagy kérdés, amely már nem globális, de egyre világosabbá válik, hogy a nemzetközi probléma megoldó mechanizmusok hagyományos eszköztárai elérték képességeik határát, nem kielégítőek ahhoz, hogy ezt az összes problémát meg lehessen oldani velük. A nemzetközi jog is elérte határait jelenlegi formájában. Az ENSZ-ben az egyhangú döntéshozatal, vagy akár az Európai Unióban igenis lelassítja, blokkolja részben, sőt megakadályozza a döntések meghozatalát a szükséges időpontban, hiszen nem tudunk elég gyorsan dönteni. Kulcsfontosságú kérdést jelent a képviselet reformja a nemzetközi szervezetekben, hiszen a 21. század valóságának eleget kell tenni itt is, hiszen azt látjuk, hogy a feltörekvő országok gazdasági ereje egyre nagyobb lesz. Ezt pedig be kell mutatnunk, tükröznünk kell. Ide tartozik a VTO megváltoztatása, vagy nemzetközi valuta alap kérdése, és hogy az ENSZ-t Mindenek előtt annak biztonsági tanácsát is meg kell reformálni, és a G8-ak átalakítása egy g 20 ak illetőleg az OECD erő, megerősített szerepe a G20-akhoz képest rendkívül fontos. A mai konferencia tematizálja a G20-asok növekvő szerepét a nemzetközi szervezetek és struktúrák rendszerében. Mint valamennyien tudjuk, a G20 egy informális fórumot jelent a nyílt és konstruktív párbeszéd előmozdítása érdekében az iparosodott és feltörekvő országok között a globális kulcsfontosságú kérdések területén. A G20-ak fontos szerepet játszottak a globális pénzügyi és gazdasági válság során, amióta az megkezdődött 2008-ban, és azt jól tudjuk, hogy ennek még távolról sincs vége. Azóta a G20-ak sikeresen együttműködtek annak érdekében, hogy a globális pénzügyi rendszer válság állóságát megerősítsék, hogy például a élelmiszerellátás biztonságát és a protekcionizmus elleni fellépést tovább javítsák. El kell mondani az, azonban azt is, hogy őszintén, hogy nem az összes kulcsfontosságú kezdeményezés ért el a célját, amit a G20-ak támogattak. Sőt, hogy egyáltalán ezeket átültették a gyakorlatban, az sem mindig valósult meg. Vegyük például a bázeli folyamatot. Az elmúlt években a nemzeti érdekek úgy tűnik, hogy egyre inkább elválnak egymástól. A kulcsfontosságú nemzetek együttműködő szelleme, amit érezni lehetett az első G20 csúcs találkozón, most nekem úgy tűnik, hogy egyfajta politikai egyensúlytalanság irányába mozdult el, ami egy súlyos hibát jelent. A G20-ak fontos szerepet játszanak a nemzetközi kapcsolatok jövőbeli alakításában. A WTO igazgatója Pascal Lamy, aki egyébként EU biztos is volt korábban, azt mondta, hogy a G20-ak számos elképzeléssel szemben nem világkormányt jelentenek. Ez egy fontos, szükséges, elengedhetetlen darabja egy igencsak összetett rendszernek, amely számos más részből is áll. Másképp úgy fogalmazhatnánk, a G20 katalizátor szerepet játszhat például az erőforrások felhasználása során. Olyan erőforrásokról beszélünk, amelyeket más nemzetközi intézmények és szervezetek bocsátanak rendelkezésre. A G20-ak sikereit persze nem lehet tagadni, de ennek ellenére ez az új együttműködési forma nem rendelkezik kellő legitimitással. És nyilván, ami engem illet, az Európai Parlament alelnökeként és képviselőként ez az a kérdés, amely engem mindenek előtt foglalkoztat. Kiválasztja meg a tagokat, a G20-ak vezetői, egyénenként vagy közösen felelősségre vonhatók-e a döntéseikért, hogyan működik az döntések előkészítése és utólagos feldolgozása a nemzeti és a transnacionális parlamentekben. Hogyha új modellekről gondolkodunk a kormányzati felelősségvállalás területén, jó Dice azt mondja, a svájci elnök azt mondta, hogy a G20-ak egy igen fontos eszközt kínálnak arra, hogy gyorsan és koncentráltan vizsgáljuk a nemzetközi kapcsolatok különböző helyzeteit, de egyben azt is megállapította, hogy ehhez hatékonyságra és legitimitásra van szükség. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! A G20 csúcs igenis kiaknázatlan potenciálokkal rendelkezik, és kétségtelen, hogy egy új globális struktúra alapköveként is működhet. A mi feladatunk és felelősségünk az, hogy milyen irányba és mindenek előtt hogyan fejlődik ez az együttműködés. El kell, hogy mondjam, még mindig hiányzik az alapvető demokratikus legitimáció és a fékek és ellensúlyok. 2010-ben a G20-ak parlamenteinek elnökei a kanadai parlament kezdeményezésére első alkalommal találkoztak Ottavában, hogy egy új tanácsadó G20-as fórumot hozzanak létre. Ezt az ülést két további ülés követte, 2011-ben Szőulban, illetőleg Riadban 2012-ben, és ezen én képviselhettem az Európai Parlamentet. Ez egy rendkívül fontos kezdeményezés, de véleményem szerint ez csak az első lépést jelentheti azon az úton, amelynek a végén a G20-ak egy tényleges demokratikus dimenziója alakul ki. Teljesen világos, hogy a G20-ak elnöki fórumának jelenlegi formája nem rendelkezik kellő átütő erővel, és nem teljes mértékben fókuszál a G20-ak kormányközi napirendjeire. Az Európai Parlament ebben az összefüggésben ambíciózus menetrendet tűzött ki maga elé, vezető szerepet akarunk játszani, és parlamentalizálni akarjuk a globális döntéshozatali mechanizmusokat. Ez elsőrangú célunk, fontos célunk, hogy az elnökök találkozóján megfelelő transzparenciát alakítsunk ki, és megfelelő parlamentáris legitimációt biztosítsunk. A parlamentarizmus és a demokratikus legitimáció szorosan együtt jár. Ez azt jelenteni például a gyakorlatban, hogy a vendéglátó állam és kormányfő a G20-aknál részt vesz a parlamentek ülésén, és a parlamenti elnökök elnöke részt vesz a csúcson. Épp ezért örülök, nagykövetasszony, hogy a mexikói elnökség riadóta is igencsak nyitott az ilyen irányú javaslataink és reformjaink, reformjavaslataink iránt. Ezt köszönöm. Azok a viták, amelyekre sor kerül itt az Európai Parlamentben a mai napon, itt globális kérdésekről beszélnek ezekben a szakbizottságban, az AFET, a DEVE, az ECON, az IPARI, az környezetvédelmi szakbizottságok vannak tehát érintve, és ezek valamennyien támogatják az imént említett törekvéseinket. Arról van szó, hogy a döntéseknek demokratikus legitimációra van szükségük. Túllépve a jelen fáradozásainkon, hogy legyűrjük a gazdasági válságot, a g 20 nem szerezhet alapvető demokratikus legitimációt, hogyha a demokratikusan választott népképviseletekben folyó munkát nem nyitja meg, és a polgároknak nem teszi lehetővé, hogy struktúrált módon vegyenek részt a döntéshozatalban. Olyan kérdésekről van itt szó, amelyek nagy befolyással vannak a személyes életükre és a szakmai előmenetelükre is. Éppen ezért a G20-ak valamennyi résztvevőjét felszólítom, hogy az utazásuk előtt és az utazásuk után a hozzáállásukat és az eredményeket a nemzeti parlamentek képviselőivel vitassák meg. Önnek személyesen köszönöm szépen, hogy eljött, és valamennyi résztvevőnek sikeres konferenciát kívánok. Tisztában vagyok azzal, hogy most Mexikóban választási harc folyik, nem könnyű ez a helyzet. Nálunk is ez, így szokott ez működni. A kormány csúcs képviselőit nem sikerült megnyerni a konferenciára, ezért éppen ezért külön örülök annak, hogy ön időt szánt ránk és elfogadta a meghívásunkat. Most pedig átadom ennek a szót. Köszönöm szépen. Muchísimas gracias, eh, señor eh, vicepresidente. Köszönöm, alelnök úr. Köszönetet mondok a szakbizottság elnökének, elnökeinek, amelyek ezen ülés ötletét megfogalmazták a mexikói képviselet az európai intézményeknél első alkalommal beszélhet a hat szakbizottság által megrendezett jeles ülésen. Általában csak két vagy három szakbizottság van jelen az ilyen találkozókon, tehát még egyszer köszönetet mondok azért, hogy meghívtak ebbe a körbe. Ez egy remek alkalom arra, hogy eszmét cserélhessünk a mexikói cselekvési terv fő pontjairól, amely már ezen év során kialakult. Röviden szólok majd a prioritásokról is, amelyek a g 20 munkaprogramját meghatározzák a 2012-es évben. Mint a g 20 jelenlegi soros elnöke, Mexikó bonyolult tárgyalások elé néz a gazdasági helyzetet illetően. Az öt prioritásunk a G20-ak esetében ebben az évben egyrésztről arra irányulnak, hogy egyensúlyt érjünk el a legfontosabb témákat illetően, amelyekhez politikai impulzusra van szükség a csoport részéről, valamint olyan témákat illetően, amelyek közép és hosszú távon bírnak jelentőséggel. Ezen prioritások célja az is, hogy biztosítsuk a folytonosságot, és továbbra is hülyek maradjunk kötelezettségeinkhez a fejlődő és fejlett országok tekintetében. Amikor a G20-ak átvette, soros elnökségét Mexikó átvette, akkor tudta, hogy melyek azok a célok, amelyeket el kell érnünk annak érdekében, hogy nem csupán a sürgős problémákat meg tudjuk oldani, amelyekhez politikai impulzus van a csoport részéről, hanem azon problémákat, kihívásokat illetően is, amelyek közép, illetve hosszú távon vernak ránk. Megpróbáltuk biztosítani a folytonosságot, és a vállalt kötelezettségek folytonosságát, a korábbi csúcsok alkalmából vállalt kötelezettségekről van szó, a fejlett, illetve fejlődő országok irányában. A mexikói elnökség öt prioritása a gazdasági stabilizáció és strukturális reformok végrehajtása a növekedés és a foglalkoztatás érdekében. Ahogyan tudják, a globális gazdasági stabilitáshoz arra van szükség, hogy intézkedésekkel erősítsük a gazdasági növekedést, és minőségi munkahelyeket teremtsünk. Ez előfeltétele a növekedés helyreállításának, és a magánszektor bizalmát így lehet csak helyreállítani. Ezért alapvető jelentőségű a gazdasági stabilizáció. Ezt strukturális reformokkal kell kiegészíteni annak érdekében, hogy elérjük a növekedést és az erősebb foglalkoztatást, mégpedig fenntartható módon. A második prioritás a pénzügyi rendszerek megerősítése és a pénzügyi befogadás, inklúzió előmozdítása, hogy a gazdasági növekedésnek lendületet tudjunk adni. A pénzügyi piacok stabilitása fejlett gazdaságokban megmutatja, hogy szabályozási reformra van szükség, és új jogszabályokat kell kialakítani a feltörekvő piacok vonatkozásában is. Ezen kívül meg kell erősíteni a pénzügyi befogadást, a pénzügyi oktatást, nevelést és a fogyasztók védelmét is. Ez ugyanis a fejlesztés erősítésének eszköze és a szegénység csökkentésének is egyben. A harmadik prioritás a pénzügyi infrastruktúrát optimalizálni kell az egymással összekapcsolt globális világgazdaságban folytatni kell a nemzetközi pénzügyi intézmények megerősítését, különösen a nemzetközi valuta alapét. Annak érdekében, hogy ez az intézmény az erősebb növekedést tudja erősíteni, amely egyben fenntartható és kiegyensúlyozott is. Ezzel kapcsolatban el tudom mondani, hogy a pénzügyminiszterek és a központi bankok vezetőinek ülése után úgy döntöttek, hogy az alap 430 milliárd euró, dollárral erősítésre kerül, és ezen források kiosztásának optimalizálása is meg fog történni. A negyedik prioritás az élelmiszerbiztonság megerősítése, és a nyersanyagok ár volatilitásának csökkentése. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy a mezőgazdasági árak aránytalan fluktuációja erős kihatása jár a lakosság legszegényebb rétegeire hiszen a, az ezen társadalmi rétegek jövedelmének a fele élelmiszerekre fordítódik. A mexikói elnökség meggyőződése, hogy az élelmiszerárak növekedése növelte a szegénységet a világ valamennyi részében. A, a fejlesztéssel kapcsolatos munkacsoport ülése után kezdeményezéseket foganatosított, láttunk, amelyek a magánszektor beruházásait ösztönzik a sérülékenyebb országok javára. Ezen kívül az állami politikákat olyan eszközökkel is felruházzuk, amelyek a fejlődő országokban a kisgazdákat támogatják. Az ötödik prioritás az éghajlatváltozás elleni küzdelem, illetve a fenntartható fejlődés elősegítése. Ez az az elem, amely a fő különbséget jelenti a mexikói elnökség és a korábbi elnökségek között. A mexikói kormány meggyőződése, hogy a jelenlegi gazdasági növekedési paradigma csak korlátozottan foglalkozik a gazdaság környezeti kihatásaival. Éppen ezért ez ahhoz vezet, hogy közép és hosszú távon a gazdasági és szociális fejlődésünk megrekedhet. Ezen oknál fogva javasoltuk, hogy a vita középpontjába kell helyezni a hagyományos témákat. Mexikó konkrét intézkedéseket javasol a termelékenység, az innováció erősítésére, egy transzveszális munka ütemterv keretében, amelyet a G20-ak valamennyi munkacsoportja megvitat majd. Új lehetőségeket kell teremteni a piacokon és az üzleti életben. Ez a kezdeményezés 8 pilléren alapul, strukturális reformok, a foszilis tüzelőanyagok támogatásának megszüntetés, energiahatékonyság, fenntartható infrastruktúra, élelmiszerbiztonság, biztonság, fejlesztési koordináció, foglalkoztatás és a környezetbajás növekedés finanszírozása. Szinergiákat kívánunk teremteni, és el akarjuk kerülni, hogy a G20-ak tevékenysége megkettőzze más fórumok munkáját, mint a Rio 20, amely közvetlenül a G20-ak találkozója után veszi majd kezdetét. foglalkoznunk kell az ország fejlettségi szintjével, tisztázni kell, hogy a mexikói elnökség számára rendkívül nehéz volt meggyőzni a G20-ak többi 19 tagját azt illetően, hogy a lett agenda egy olyan ütemterv, amelyet a G20-ak napirendjére kell helyezni. Vannak speciális fórumok az éghajlatváltozás tekintetében, aztán itt van az ENSZ speciális konferenciájára, amire az imént utaltam, de a növekedést Mindenképpen környezetbarát növekedésnek kell tekintenünk. Nagyon fontos tehát a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele. Mexikó meg van győződve arról, hogy a G20-aknak a globális gazdasági javára kell tevékenykednie, és valamennyi ország fejlődését ösztönöznie kell mégpedig koordinált fellépések révén lehet csak elérni a célkitűzéseket. Ezen oknál fogva döntött úgy Mexikó, hogy meghív egyes országokat, mint például Chile, Kolumbia, Kambodzsa, Etiópia, Benin, és ezek a meghívott országok szintén részt vehetnek a G20-ak vitáin. Ezen prioritásoknak való megfelelés céljából a mexikói kormány egy ütemtervet határozott meg, a serpek ülése révén, és miniszteri szinten 18 gazdasági miniszter és központi bank elnök vett részt ezen. Van egy külügyminiszteri találkozó, van egy kereskedelmi miniszteri, egy foglalkoztatásügyi miniszteri és egy idegenforgalmi miniszteri, valamint egy mezőgazdasági miniszteri szintű találkozó is. Így széles körű párbeszédre kerülhet sor, és így az ENSZ, illetve más nemzetközi szervezetek tagországaival is párbeszédet lehet folytatni, kutatókkal, professzorokkal, agytröztökkel, vállalkozók, képviselőivel a B20-ak, képviselőivel, a fiatalok képviselőivel, az úgynevezett Y20-ak, a fiatalok képviselőivel, valamint a civil társadalom képviselőivel is. Így módon Mexikó különböző munkacsoportokat hozott létre, mint például a fejlődés, a tiszta energiák, a foglalkoztatás, a korrupció ellenesség és egyéb témákkal kapcsolatosan, és számos találkozóra került sor. A végkövetkeztetések, amelyeket megfogalmaztak ezen találkozók alkalmával, nos, ezekkel foglalkozni fognak 2012. június 18-19-én a miniszteri szintű találkozók résztvevői Roszkábozban, a május elejé ülésen a G20-ak tevékenységéről volt szó a fejlesztés összefüggésében, különböző ajánlásokat fogalmaztak meg, és ezeket átadják a júniusi találkozó résztvevőjének a növekedés, az élelmiszerbiztonság, az infrastruktúra tárgykörében, mint más ágazatokon. Ban 2010-hez hasonlóan az a célunk, hogy nagyon erős hatás hozunk létre a szegénység csökkentése és a fenntartható növekedés előmozdítás érdekében a kevésbé fejlett országokban. Párbeszédeket folytatott a csoport a civil társadalom képviselőivel, illetve a főbb érdekelt felekkel. Ezek a fejlesztés kölcsönös érdekű témáira összpontosulnak. Mexikó ezeket a témákat a G20 a különböző fórumaira megpróbálja beilleszteni, és remélhetőleg mindez pozitív eredményekhez vezet, és nem csupán a g 20 tagjainak hasznára válik mindez, hanem a nemzetközi közösség egészének javára is válhat. A g 20 elnökeként Mexikó továbbra is minden energiáját annak szenteli, hogy előmozdítsa azon szakpolitikák előkészítését, amelyek célja a nehéz gazdasági helyzet megoldása, nehéz gazdasági és pénzügyi helyzet megoldása, ugyanakkor olyan felépéseket is javaslunk, amelyek a jövőbeli negatív politikai forgatókönyvek megoldására irányulhatnak. A ö, környezetbarát növekedés olyan téma, amely nem csupán az európaiakat érinti, globális világban élünk. Calderon elnök is nemrégiben megemlítette, hogy ha a hajó elsüllyed, akkor valamennyien vele süllyedünk. Éppen ezért együttműködésre van szükség a nemzetközi közösségben ezen nehéz időszakokban. A tisztelt parlamenti alelnök úr, világosan megértettem kérelmét, mely szerint a G20-ak eredményei az Európai Parlamentnek is át kell adni. Nagy örömmel találkozom majd önökkel ezen találkozó végén, amikor önök számára ez megfelelőnek tűnik, hogy párbeszédet folytassak önökkel mindarról, amiről a G20 csúcs találkozón szó esett. Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy az Európai Parlament képviselői hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a G20 csúcs találkozó sikeres lehessen. Köszönöm. Thank you very much for your... Uh, Megköszönöm, asszonyom, az előadását. Megköszönöm, hogy időt szánt ránk. Most pedig megkezdi az első panel a munkáját, és nagy öröm számomra, hogy az Európai Parlament Külügyi Bizottságának alelnöke, Paszkó úr itt van velünk. Megköszönjük a segítségét, tehát hogy a külügyi bizottság elnöke itt van velünk. Köszönjük, hogy eljött, és köszönjük, hogy hozzájárult a munkánkhoz. Át is adom ennek a szót. All right, thank you very much. Let's not waste time because we are already a little bit. Köszönöm szépen, mondja Paszkó úr, ne húzzuk tovább az időt, mert így is egy picit csúszásban vagyunk. Úgyhogy kezdjük is meg rögtön a munkát itt az első panelben. A cím a 21. századnak milyen irányítási kihívásai vannak, nagyon nagy nevű vendégeink vannak, közöttük Gabriela Ramos asszony, és Daniel Guayadere úr, valamint Daniel Gross úr. És őket sok szeretettel szeretném itt köszönteni. Ezután pedig két képviselő, Hökmárk úr és Deva úr fog csatlakozni az eszmecseréhez, ők majd reagálnak a kedves barátaink által elmondottakra. Úgyhogy rögtön meg is adom a szót 10 perc erejéig Gabriela Ramos asszonynak, hogy tartsa meg a bemutató előadását. Thank you very much. Thank you and I... Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, azt kell, hogy mondjam Páskó úr, hogy nagy megtiszteltetés és nagy öröm eljönni az Európai Parlamentbe, hogy ezekről a témákról eszmét cserélhetünk. Fantász Darány nagykövet üret, urat sok szeretettel üdvözlöm, barátom, és itt van ő is a hallgatóságban. Tehát most arról van szó, hogy a G20-ak mivel is néznek szembe milyen kihívásokkal a globalizált világban. Talán felteszik a kérdést, hogy az OECD miért képviselteti itt magát. Hát az az igazság, hogy a G20-aknak ez az egyik jellemzője egyébként, hogy azt, kérte, azt kérték, hogy mindenféle analitikus és egyéb szakmai támogatással lássák el őket és ezek között az OECD is szerepel. A foglalkoztatás, az élelmiszerbiztonság, rengeteg területről szólhatnék, együttműködtünk, Obama úrral is részt vettünk a Pittsburghi csúcson, az OECD-t is támogattuk, a mexikói elnökséggel nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, igazán kiváló az együtt végzett munka és az a véleményünk, hogy a növekedésről, amikor a globális gazdaságról beszélünk, akkor a növekedésről sem feledkezhetünk meg, tehát ezek mind fontos témák, amelyekről szólni kell. De feltesszük ezt a kérdést, hogy miért, kell, miért van szükség megerősített globális együttműködésre. Hát nézzük meg, hogy hol tartunk most. Ha ezt megtesszük, akkor láthatjuk, hogy az erőfeszítések ellenére, és annak ellenére, hogy hova jutott a G20, hogy hogy sikerült megerősíteni a két fő pillért, még mindig arról van szó, hogy a bankokat kell megmenteni, hogy igen nagy az eladósodás, és tulajdonképpen a válság ötödik évébe érkeztünk, ezeket a kérdéseket, problémákat meg kellett volna már oldani. Tavaly a francia elnökséggel működtünk együtt. Akkor azt reméltük, hogy a sürgős ügyeket el tudjuk intézni, tehát a tűzoltást lezárva végre a növekedésre tudunk összpontosítani. Mexikóval is ezt reméltük, hogy a válság helyzetből ki tudunk jönni, de hát azt halljuk, hogy napról napra romlik a helyzet. Több serpa találkozón jelen voltam, a mexikóiak voltak a házigazdák, és a legutóbbi alkalommal bemutatta az OECD a gazdasági előrejelzéseit Hát ezek szerint lehet látni, hogy azért van némi javulás, az USA és Japán jobban teljesít, Európa még egy picit lemaradozik, meg kellett erősítenünk azt, hogy ez ugye a nagy kockázat, e, és sajnos ebben a tekintetben nem történt javítás, tehát javulás, tehát ahogy mondom, napról napra romlik a helyzet, és további intézkedésekre van szükség, olyanokra, amelyeket az EU már megtett, ezeket meg kell vizsgálni. A prioritás pedig az az, hogy Európa javítsa, vagy megoldja a bankok helyzetét, mozgósítsa pénzügyi erőforrásokat. Azt kell mondjam, hogy Európának igenis megvannak az erőforrásai ahhoz, hogy az ilyen típusú helyzeteket megoldja sokkal jobban a világgazdaságon belül. A megerősített irányítás mit is jelent ez? Hát tulajdonképpen egy háromoldalú dologról van szó. Az egyik az az, hogy hatékony és kollektív felépésre van szükség. Tényleg fogjunk össze. Mit is értünk ez alatt a G20? g 20 összefogta a főbb gazdaságokat, és tényleg nagyon fontos kérdésekkel foglalkozott, mint a válság, vagy hogy hogyan kerüljük el a legrosszabbat. De most itt arról van szó, hogy hogyan tudjuk a növekedés felé, egyfajta kollegiális együttműködés felé terelni a G20-akat. Tehát, hogy mindenki tegye rendbe a saját házatáját is, és működjön együtt, ez egy picit bonyolul, bonyolultabb feladat. Tehát nem csak a vészhelyzetről van szó, hanem a hosszú távú előretekintésre, a hosszú távú növekedés biztosítására, a növekedés forrásait be kell azonosítani, hiszen nem csak arról van szó, hogy milyen típusú válsággal nézünk szembe, hanem arról is, hogy milyen hatásai lesznek ennek a válságnak majd hosszú távon a növekedésre nézve ezeken az országokon belül, hogyha lassú lesz a növekedés, és így tovább. Emiatt különböző növekedési forrásokat kell azonosítanunk. A saját minisztériumban, minisztériumban is több javaslatot nyújtottunk be a munkaerőpiacra nézve, a fiatalokra nézve, a nemek arányával foglalkoztunk, szerintünk a nők részvétele a gazdaságban például további növekedési forrást jelenthet, de foglalkoztunk a fejlesztési kérdésekkel, a hozzáadott értékkel, a tudásalapú értékekkel, és így tovább. Persze mindenek előtt a nagyon összetett helyzetet kell kezelni, amiben most vagyunk. Persze ehhez hatékony irányításra van szükség, amely ugye mindenkit egy asztal köré ültet. Ezért jó a G20-ak, hiszen önmagát képviseli, a Globális Gazdasági Irányítás Fórumának neveznek minket. Hát el kell, hogy mondjam, hogy amikor a G20-akon belül a kollégákhoz beszélek, akkor ők mindig azt mondják, hogy ó, hát mi magunkat képviselünk, senki más nem képviselünk a csoporton kívül és az az igazság, hogy a G20-ak akkor szolgálja a világgazdaság érdekeit a legjobban, hogyha a növekedéshez és a fejlesztéshez a legjobb döntéseket hozzák meg, hiszen ők adják a világ GDP-jének 80%-át, tehát bármit is tesznek, bármit határoznak, az egész világra ki fog hatni, és ha ennek jó eredménye van, akkor annak az egész világ a hasznát látja. Tehát nagyon üdvözlendő ez az utóbbi fejlemény, a globális irányítás a gazdasági területen, azért, mert ugye itt most mindenki egyenlő hangot kap, a döntéshozó, egyenlő súlyt kap a döntéshozatali folyamatban, ugye gazdaságilag irreleváns ez a módszer, de kezelhető. Persze nem a nemzetközi szervezetek fogják a politikai folyamatokat irányítani, hanem maguk az egyes államok. De ha mi ott vagyunk, ugye láthatjuk először is, hogy mennyire nehéz ezeknek a helyzeteknek a megoldása. Nagyon sokat számít az, hogy ezek a munkacsoportok összeülnek, és meg olyan megoldásokat tesznek le az asztalra, amelyeket bizony időnként elég nehéz összeállítani, és igen kemény politikai viták is zajlanak ezekben a körökben. Ami a legitimációt illeti mondtam már, hogy erre a csoportra úgy lehetne tekinteni, amely önmagát képviseli, de egy sokkal szélesebb eh, irányítási architektúrának a része tulajdonképpen. Pont az nagykövet már említette, hogy ha a növekedésről beszélünk, akkor nem azt jelenti, hogy az ENSZ eh, céljait, vagy ENSZ, eh, az ENSZ munkáját kívánjuk helyettesíteni, vagy az éghajlatváltozási munkát, és így tovább. Nem. A, azt a folyamatot támogatjuk, amely már létezik Azért a valóságot persze nem lehet félretolni. A G20-ak azért igen hozzá, igencsak hozzá tud járulni a kereskedelmi területen például a munkához, az zöld növekedéshez, és így tovább, hiszen rengeteg országot képviselünk. A strukturális szempontból mi e, tájékoztattuk, segítettük a mexikói elnökséget. Tehát ezek az országok beszélnek az éghajlatváltozásról is, és más kérdésekről, és azt mondják például, megtárgyalják a zöld adók kérdését. Tehát, hogy valami gyakorlati dolgot említsek, vagy hogy mennyi befektetést eszközölnek a megújuló energiákban, mennyire próbálják a támogatásokat megszüntetni. Ugye ez már Pittsburgh óta a G20-ak napi rendjén szerepel. Természetesen ezek választási lehetőségek, amelyeket az országok meghozhatnak, nem kell ehhez kibővíteni a G20-ak napirendjét, nem kell más testületeket bevonni megszületett az a döntés is, ugye, hogy informális testületről legyen szó, amely megpróbál más csoportosulásokhoz is ö, fordulni, a parlamentektől kezdve rengeteg más szervezet hez fordul, konzultál, eszmecseréket folytat, és így tovább különböző szakterületen. Általánosságban azt mondhatnám, ahogy Karasz úr is hivatkozott erre már a beszéde elején, hogy ha visszatekintünk a G20-ak munkájára, akkor vegyesek az eredmények, mondjuk a legrosszabb szenáriókat, legrosszabb forgatókönyveket el tudta kerülni, és a releváns szereplőket hozza egy asztalhoz, ülteti egy asztalhoz, hogy a világgazdaság állását meg tudják vitatni. Igyekszik a világgazdasági folyamatokat egy sokkal fenntarthatóbb útra terelni. Ez persze releváns. Mi itt az Európai Parlamentben is tudjuk, hogy semmit nem lehet félre tenni, lesöpörni az asztalról. Azok a döntések, amelyeket Európa meghoz, ugye nyilván az Európai Unión belül, a bizottságban és így tovább a releváns intézményeken belül fognak megszületni, de hát attól függetlenül ennek a testületnek is kell, hogy legyen kapacitás arra, hogy megvitassa ezeket a kérdéseket. Persze az egyensúlytalanságokról rengeteget beszéltünk már, és önök is tudják, hogy a feltörekvő gazdaságok nem érzik ám magukat mindig olyan nagyon kényelmesen és az biztos, én mindig ezt mondom, hogy nyitottnak kell lennünk, hogy megvitassuk ezekkel az országokkal az őket foglalkoztató kérdéseket is, és azért a g 20 mindig egy jelentésteli szervezet maradt, mert nyitott maradt. Soha nem volt könnyű nyitottnak lenni, mert persze könnyebb lenne azt mondani, hogy nos, hát ha a válság most itt mindenkit sújtott, akkor tessék ösztönözni a gazdaságot, minden országban legyenek ösztönző csomagok. Nem, mindenkinek teljesen más sok az elképzelései, más elvárások vannak, más politikát szeretne megvalósítani, és így tovább. Tehát nem ö, ugyanaz a helyzet, mint amikor a szakadék szélén állunk, és akkor tényleg ugyanazt kell meglépni. De azért jó eredményeket értünk el, persze rengeteg a tennivaló, de szerintem, hogyha a g 20 létezik a világban, akkor jobb világot élünk, mint hogyha a g 20 nem létezik. Köszönöm szépen. Megköszönöm, asszonyom mondja az elnök úr. Hát az új hatalom megosztás meghatározás, akkor mi mindig igyekszünk megőrizni. A mi struktúráink a második világháború végéről, végén születtek, sok minden megváltozott az, azóta, és bizony megváltozott, megváltoztak a struktúrák is. A g 20 feladata pontosan az volt, hogy a meglévő intézményi szerkezettel, szerkezetbe ne folyjon bele, ne avatkozzon ebbe bele, hanem egy új fórumot teremtsen. Egy olyan fórumot, ahol az országok eszmét cserélhetnek egymással. Pontosan azok az országok, akik esetleg feltörekvő gazdaságok, és így a hatalmukat gyakorolhassák a rendszerben. Most Daniel Grossnak adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Független megfigyelőként kevésbé leszek diplomatikus, és egyenesebben beszélek. Az én álláspontom alapján a G20-as egy hasznos fórum, de el kell, hogy mondjam, nagyon nehéz látni, hogy hogyan tudná a világgazdaságot irányítani, kormányozni, eltekintve természetesen egy ilyen mély válság oda vezetett, hogy a vezetők összeültek és egy közös irányvonalat találtak, de ez egy vészhelyzet volt, és nyilvánvalóan nem ezt szeretnénk, hogy ilyen vészhelyzet alakuljon ki, és így képesek legyünk. De a G20-as természetesen tényleg az a nagy előnye, hogy működik, és azt gondolom, hogy a, ne, az IVF, vagy az IMF nap mint nap működik ezen a területen, és ebben az összefüggésben kértek fel arra, hogy bemutassak egy tanulmányt, amit az Európai Parlamentnek készítettünk az Euróövezet külső képviseletével kapcsolatban. Természetesen az Euróövezet külső megjelenését különböző fórumokon vitattuk már meg, de az IMF vonatkozásában tettük meg ezt a sorban, mert itt az IMF az, amelyik komoly változtatásokat képes eszközölni, és természetesen későbbiekben hallunk majd arról, hogy az elmúlt időszakban milyen javaslatokat tettek ezen a területen, de mi alapvetően a ezt a vonalat követjük. Az IMF alapelve az, hogy megvannak a tagáll, tagjai, ezek államok, hiszen ez egy fiskális politikával foglalkozó szervezet, de általában adóügyekkel foglalkoznak, és ez nem egy tisztán pénzügyi szervezet. És az volt, azt mondták az érvelésben, az, az euró övezet nem képviselhetni az IMF-et, mert ez nem foglalkozik fiskális kérdésekkel az Európai Központi Banknak megvan a maga szerepe, megfigyelőként bevonhatja az IMF-t, de az igazi IMF fellépés egy fiskális dolog, és fiskális ö, autoritása van, hatósága van. Hatóságként működik, de hát ez még nem változott meg, de meg kell, hogy mondjam, hogy változóban van az IFSF kialakításával, az IMS kialakításával, és egyre többet beszélnek a fiskális, az adóügyi unióról, és ezen a területen is lépéseket tesz az Európai Unióban. Természetesen az elnök konferenciája is foglalkozik ezzel, de az euró övezet azon dolgozik, hogy saját adóügyi autoritása, hatalma is legyen, hogy úgy mondjam. És nyilvánvalóan ezt észszerű megtenni. Egyszerűen azt javasolnánk mi itt, hogy, hogy a tagállamok, az örövezet tagállamainak fiskális érdekeit az IMF-ben össze lehetne fogni az ESM-en keresztül. Az ESM segítségével ez egy olyan intézmény tudnilik, amelynek lesz egy jogi érvényessége, és a nemzetközi jog értelmében és nem, nincs szükség ehhez, hogy az IMS-t megváltoztassuk, vagy a szerződéseket megváltoztassuk. Egy megállapodásra van szükség az euróvezet államai között, és egyszer megbízzák az EMS-t, hogy az IMF-nél képviselje az érdekeiket így működik ez természetesen, mint, mint ügyvezető igazgató, főigazgató, stb. Nem az elnevezés a lényeg, de politikai utasításokat egyébként a pénzügyminiszterek tanácsa adná de facto. Ugye ők alkotják az ISM igazgatóságát, hát már a napjainkban is láthatjuk azt, hogy a jövőben az euróövezet milyen irányban képviselhető. Számos tagállam természetesen mondhatja azt itt, hogy, hogy az a személy, aki képvisel, aki képviseli konkrétan azt az EMS -a keresztül a pénzügyminiszterek fogják kinevezni a pénzügyi és az adóügyi hatóságok azok, akik ezt meghatározhassák. Németországban is megvannak a lehetőség. Van a Bundesbanknak egy szerepe, és van a pénzügyminiszternek egy szerepe. Ez lehetne valamikor a vége a fejlődésnek természetesen de természetesen ehhez változtatásokra van szükség. Mi a jelentésünkben egyébként amellett érvelünk, hogy sok mindent lehetne csinálni, anélkül, hogy a szerződéseket módosítani kell, amire szükség van, hogy létrehoznak egy bizottságot itt Brüsszelben, amely egy, az Euróövezet munkacsoportjának lenne egy alcsoportja. Ez egy olyan csoport lenne, amely nemzeti képviselőkből áll, akik odahaza kellő hivatalossága kellő súlyan rendelkeznek, hogy a saját pénzügyminisztériumokat képviselni tudják, az nagyon szorosan követnék figyelemből az IMF üléseit, ha nem találkozniuk kell többször is hetente, hogy az IMF munkáját szorosan nyomon kövessék, és így közös álláspontokat alakítsanak ki. Persze azt tudjuk, hogy közös álláspontok kialakítása gyakorlatban nagyon nehéz, hogyha nagyon rövid időn belül nagyon sok pontban kell ezt kialakítani. Éppen ezért azt javasoltuk, hogy eljárási módosításokat eszközöljünk. Lenne egy titkársága ennek az albizottságnak, kielégítő személyzettel persze ahhoz, hogy az IMF napirendjét figyelemmel kísérjék, és ez a titkárság készíten aztán javaslatokat, ajánlásokat, és nem a bizottság többsége fogadná el, egyszerűen meg lehetne állapodba abban, hogy, sen, hogy ki fog beszélni, vagy senki se fog beszélni az IMF előtt, és az IMF ülése előtt egyszerűen nem szólálnának meg addig, amíg nincs közös álláspontjuk. Aztán természetesen későbbiekben hivatalos módosításokat is meg lehetne valósítani. Ez azt jelenteni, hogy ha a javaslatokat elfogadnák a titkárság részéről, amennyiben egy minősített többség nem szavazza le ezeket, ami lehetővé tenni azt, hogy, a közös, hogy az euróvezet egy hangon beszéljen, olyan módon, hogy ne kelljen túl sok jogi módosítást végrehajtani. Természetesen az albizottság munkáját összhangba kell hozni az Európai Parlament tevékenységével. Itt ez nagyon fontos. Tudom, hogy kellő szaktudásuk van itt a parlamentben ahhoz, hogy ezt a munkát elvégezzék, vagy figyelemmel kísérjék. Összefoglalva tehát elmondhatom, én azt javaslom pillanatilag nagyon kevésbé képviselik az arra vezetett globális szinten fórumokon. Nem csak a G20-akról beszélek, hanem olyan szinten sem, ahol a tényleges globális gazdaságügyek menedzselése folyik az IMF-nél. Itt viszont komoly haladást lehetne elérni a jelenlegi keretek között is, és hogyha az euró övezet egy stabil fiskális keretet alakított ki önmagára nézve, akkor képesnek kell lennie arra, hogy hivatalosan is képviseltesse magát az euróvezet az IMF-ben. Itt némi jogi módosításra szükség van, de nem kell szerződést módosítani, mi úgy látjuk pillanatilag. Éppen ezért úgy véljük, hogy eljön az ideje annak nem sokára, vagy el is jött már, hogy konkrét lépéseken gondolkodjunk ebben az összefüggésben. Köszönöm szépen, Grossz úr! Ezek olyan pontok, amelyekkel foglalkoznunk kell, amelyekkel reflektálnunk kell most pedig Daniel Gierder úr következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönjük szépen, hogy meghívtak minket. Érdekes dolog ez nem azért, mert a G20 kérdésében szakértők vagyunk, hanem azért, mert ez egy érdekes politikai vita, ami erről a témáról indult. És a G20-ak, illetve a G20-ak napirendje egy nem csak érdekes, hanem kihívást is jelentő téma. Az, hogy a többoldalú megoldásokat támogatjuk, valószínűleg az alapelve az európai integrációnak. És ez az oka annak, hogy ez például a Lisszaboni szerződésben is szerepel. Így tehát tapasztalatot tudunk cserélni a témában, más kereteken belül is, például a G20-ak keretén belül. A globalizás töredezett, visszagregált, a valódi globális irányítás, ez egy olyan dolog, amit el kellene érnünk. Mire van szükség? A közös értékek megerősítésére. Ez a célkitűzés, hogy garantáljuk a békét, a biztonságot és a jólétet, és megosszuk a globalizáció előnyeit. És tisztességesebb alapokon tegyük ezt. A globális kihívásoknak egész sorával kell szembenéznünk, például a gazdasági és pénzügyi válság, amelyet már emlegettek, de az élelmiszerbiztonság, a szegénység elleni küzdelem, és így tovább még folytathatnám a listát. A külügyi szolgálat együttműködik más szervezetekkel ezeken a területeken is. Globális választ kell adnunk tehát ezekre a kérdésekre, és mi a külügyi szolgálatban hozzá tudunk járulni ehhez a munkához. Nem szeretnék túl sokat beszélni a most következő mexikói csúcsról, hiszen a nagykövet már megtette, Szentra Fontesza megtette, elsorolta a célkitűzéseket is, és persze azért vannak olyan elemek, amelyek már megvannak, például az Európai Tanács márciusi következtetései, amelyeket Barozo és Van Rompuy úrak küldtek el május 20-án, azok a következtetések is itt vannak, tehát nem fogok kitérni minden részletkérdésre. Ehelyett inkább a globális irányításról, illetve a G20-akról beszélnék, ahogy itt a mellettem ülő is kért erre. A külügyminiszterek informális ülésén az Cabosban idén volt egy érdekes fejlemény. Catherine Ashton részt vett ezen az ülésen. Ő kifejezetten el szeretett volna ide jönni, ugyanis szerinte is a G20-akkal megfelelő irányba halad, amikor is a probléma e felvetésről és eszmecseréről van szó. Az első ilyen jellegű ülést tartották most itt, ami nagyon fontos volt. Széles körű eszmecseréket folytattak Los Cabosban, nem csak a globális irányításról, hanem a zöldemekedésről, a humánfejlesztésről és így tovább. A különböző, a szokásos hagyományos témák viszont nem szerepeltek a napi renden. A két Ashton is a hozzászólásában a hatékony felépésre összpontosított, amelynek segítségével a kihívásokat meg lehet oldani. Tehát a külügyi szolgálat is ezt a megközelítést alkalmazza. Hogyan lehet mondjuk Irán, Szíria helyzetét kezelni? Itt nagyon szoros nemzetközi együttműködésre van szükség, például az arab tavasz támogatására is igaz ez, és így tovább. Oszkábozban nem született semmifajta hivatalos következtetés az ülés végén, de azért egy sajtóközleményt kiadtak. Nagyon fontos ezt megjegyezni olyan témák, mint az élelmiszerbiztonság, az energia, a fenntartható fejlesztés, és ide tartozik a zöld növekedés, nem csak, hogy egymástól is függnek, egymáshoz is kapcsolódnak, hanem arra is szükség van, hogy ezeket egymás mellett együtt részletesen elemezzük, és így alakítsunk ki átfogó megoldást. A második téma a gazdasági, a politikai és biztonsági kérdésekben való együttműködés. Tehát nagyon fontos, hogy olyan megközelítéseket fogadjunk el, amelyek lehetővé teszik a globális helyzet átfogó figyelemmel kísérését. Harmadsorban pedig nagyon fontos az is, hogy folytassuk azt a munkát, ahogy már mondtam, ami már megkezdődött, tehát meg kell reformálni a többoldalú intézményeket a jelenlegi kereteken belül, nagyon pragmatikus módon eljárva ezt anélkül kell tenni, hogy aláássuk az előrelépés lehetőségét, hiszen sürgős kérdésekben előrelépésre van szükség. There is also the importance of rigorous and constant monitoring of the commitment. Az elkötelezettségeket, vállalásokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A, azokat, amelyeket a G20-akon belül vagy más forumokon tettek a kormányok ugyanis tudjuk, hogy nem felelt meg a kötelezettségvállalások teljesítési szintje az elvárásoknak. Ez egy fontos kérdés, amelyet mindig hangsúlyozni kell, és erről tovább kell gondolkodni. Még egy valamit kihangsúlyoztak ezen az ülésen. Ez pedig az, hogy mennyire fontos a megelőző diplomácia a reaktív diplomácia helyett. És ezt nem kellene alábecsülni. A mexikói nagykövet asszony is azt hiszem nagyon jól elmondta, hogy a rövid távú és a hosszú távú kilátásokat egyszerre kell figyelembe venni, tehát nem lehetünk csak és szigorúan válságorientáltak, és csak rövid távon gondolkodók. Összességében Catherine Ashton elmondta, hogy a találkozó sikeres volt, Mexikó teljesíti a kötelezettségvállalását, és továbbra is a konstruktív és innovatív kezdeményezéseket támogat, mint például ez a találkozó. Az ország ugyanezt a szándékát fejezte ki a Los kapcsolatos csúcsról szólva. Többen javasolták, hogy tartsanak még ilyen jellegű találkozókat, de azt hiszem még egyelőre nem született meg a döntés. Nem tudom, Oroszország majd milyen lépésre szállja el magát jövőre, nem vagyok benne biztos, hogy fenntartja ezt a tevékenységet. Na jó, hát eddig rendben, de akkor most mit is tegyünk? valami fajta informális következtetéseket levontunk erről a miniszteri találkozóról? Hát úgy tűnik számomra, hogy az EU gondolkodásmódja tulajdonképpen megfelel annak, ami ezekben az informális következtetésekben megtalálható. annak a módját kell megtalálni, hogy hogyan tudjuk befolyásolni az eszmecserét a hatékonyságról, a legitimációról és a G20-akról, ahogy ezt ön is elmondta. Nagyon fontos erre kitérni. Egyes országok úgy tekintenek magukra a G20-akon belül, mint egy önjelölt csoportra, és mások kizárását kritizálják. Tehát azt mondják, hogy hát igen, a GDP 80%-át képviseli, de csak ez a 20 résztvevő és azt mondják, hogy csak az ENSZ legyen legitim, mindenkit egyetemlegesen képviselő testület. Ugye van a G77-ek. Ez egy kulcs témája volt ennek a konferenciának is, amiről beszéltem, hogy hogyan lehet azt garantálni, hogy a G20-ak továbbra is legitim testület legyen. És most hogyan lépjünk előre? Hát ez nem feltétlen világos, még egyelőre nyitva áll a kérdés, zajlanak az eszmecserék. A külügyminiszterek az informális ülésen több aspektust is felvetettek. Az világos, hogy a G20-ak nem kell, hogy nem is szabad, hogy megpróbáljon más nemzetközi szervezeteket helyettesíteni, és azok fellépését, mint például az ENSZ-ét, hanem ehelyett politikai szerepet kell, hogy játszon, amely aztán segíthet a, segítheti a megállapodások megkötését ezeken a fórumokon. A hatékonyság kulcskérdés. A nemzetközi politikában kialakuló véleménykülönbségek, szakadékok is megfigyelhetők a g 20 belül. Az észak-déli különbség, a kelet-nyugati különbség, persze nem akkorák ezek a távolságok, mint 20 évvel ezelőtt, de azért még megfigyelhetőek. A g 20 ugye az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagja is, és vannak, akik elégedettek ezzel a státuszkóval. Vannak azonban más országok, amelyek ne, akiknek nem tetszik az, hogy ez egy exkluzív klub, és szeretnének ennek a tagjai lenni. De nem fogok most országokat néven nevezni. A kérdés, hogy a politikai vitából tehát milyen következtetéseket vonhatunk le. Nehéz a legitimitást és az egyetemlegességet egyensúlyozni az ensz belül, mert régi ez az észak-déli megkülönböztetés, nem igazán tükrözik a struktúrák a valóságot. Tehát valódi multilaterális megoldást kell találni a problémák megoldására. Túl sok a párhuzamos folyamat, ez is gondot okoz. A g és az ENSZ rendszerei közötti kapcsolatok, a pénzügyi intézmények közötti kapcsolatok, más szereplők közötti kapcsolatok, informális csoportok közötti kapcsolatok mindenképpen a hatékony munkamegosztáson, koordináción és a kiegészítő jellegen kellene, hogy alapuljanak. És továbbra is az EU a legfejlettebb irányítói rendszer a világban itt politikai értékek vannak, mint például az emberi jogok védelme, a demokrácia, a kisebbségek tiszteletben tartása, a konfliktusok békés megoldása. Ezek az értékek kellene, kellene hogy legyenek a multilaterális rendszer alapjai is. A gazdaság és a pénzügyi válság ellenére be kell, hogy őrizzük az önbizalmunkat. Európa nem sereghajtó. Európa igenis sok mindent fel tud kínálni, a Lisszaboni szerződés pedig rengeteg eszközt ad a kezünkbe ahhoz, hogy a stratégiai partnereink felé tudjunk fordulni globális irányítási kérdésekben. Az egyik kihívás az az lesz, hogy hogyan tudunk érettebb és hatékonyabb globális külpolitikai irányítást megvalósítani, nem csak formálisan. Nem csak formálisan, hanem stratégiai hozzájárulás formájában is, tehát gondolatokkal és más kezdeményezésekkel. Az EU-nak továbbra is vitaformálónak kell maradnia a globális irányításról folytatott eszmecserékben. Én osztom Karasz elnök úr véleményét. Ugye sokszor hallottuk, hogy az EU egyfajta prekurzor szerepet játszott a rendszerben, és most nehéz kihívással néz szembe. De azt hiszem, hogy ezt meg tudjuk oldani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig két tisztelt kolléga, európai parlamenti képviselő következik. Először Gunnar Höckmarknak fogom megadni a szót. Ő a globális gazdasági irányítás témájának előadója, pontosan ez a téma, amiről most is beszélünk, és arra kérném, hogy 5 perc erejéig szóljon most hozzánk, őt majd Deva úr követi Grossz úrnak sajnos távoznia kell, ezért elnézést kér. Szárius Volszki úr eredetileg szerepelt a hozzászólók között, de ő most nem tud itt lenni velünk, mert más politikai feladatai elszólították. Tehát már úr. Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy többen beszéltek róla, érintették legalábbis, hogy a legitimitás a G20-ak legitimitása fontossága a kapcsolatokon múlik, milyen kapcsolatokat alakít ki az IMF-fel, a WTO-val és más globális intézményekkel. Úgy gondolom, hogy a hatékonyság nagyban függ egyébként éppen ettől, hiszen senki se kérdőjelezheti meg a G20-ak fontosságát a vita szempontjából, de mi történik a döntésekkel, ehhez intézményekre van szükség, ha átültetjük őket a gyakorlatba. Hogyha a G20-akról beszélünk, érdekes végig gondolni azt az időszakot, amikor nem volt G20-as, mondjuk egy 25 éves időszakról beszélünk, annyira kell visszatekinteni. Azt gondolom, hogy érdekes, ha emlékszünk, hogy 25 évvel ezelőtt még volt egy Szovjetunió nevű képződmény, és nézzük meg, hogyan működött a világ akkoriban. Elfelejtjük, hajlamosak vagyunk elfelejteni ezt, hogy milyen volt ez a világ. A, a, hogy a első, meg harmadik világot ismerik, az még ma is van, de volt egy második világ, a Szovjetunió. Ugye az első világ volt Egyesült Államok és Európa, akkoriban hol volt Mexikó, a harmadik világ. 25 éve ilyen volt a világ, és ennek volt következménye a növekedésre is természetesen. Az azt jelenti, nem volt igazán növekedés, olyan, legalábbis ahhoz képest, ami azóta történt. Volt növekedés, de nagyon lassú volt. A második dolog, amit érdemes megjegyezni szerintem, amire emlékeznünk kell, talán még sokkolóbb, hogyha ezt halljuk, hogy nem volt internet akkoriban. És elfelejtjük, hajlamosak elfelejteni, mert az internetről azt gondoljuk, hogy ez mindig is volt, és a társadalom összes területén jelen van, a pénzügyekben, gazdaságban, kereskedelemben, médiában, és mindenféle tudományban is. És azt is elmondták, hogy a világ nem volt annyira összekapcsolódó, mint napjainkban a földrajzi távolságok, igenis hatással, befolyással vannak a kereskedelemre, a gazdaságra, és minden más területen is így igaz ez. És az harmadik dolog, a világgazdaságot dominálták a nyugat-európaiak és az Egyesült Államok és intézményeikkel is. Hát ma azt látjuk, a világválságonban dominánsak az Egyesült Államok és Európa, és ez nagy változásokra utal. Azt gondolom, hogy a problémánk egyik része, hogy az említett időszak alatt láttuk ezeket a változásokat. 25 év alatt mi történt? Egy hatalmas gazdasági növekedés volt az egész világon. Egy milliárdról mintegy 4 milliárdra nőtt azon emberek száma, akik viszonylag jós jólétben élnek, ami a fejlődés szempontjából azért a legfontosabb lépés a szegénység elleni küzdelemben. És ezt érdemes megjegyezni, és érdemes felhívni a figyelmet, hogyha megnézzük a válságot összességében, az összes problémánk kellene sokkal jobban állunk, mint álltunk valamikor. És meg kell nézni, hogy mi vezetett ezen sikerre, amit sikerült elérni. Elnök úr, az egyik fontos dolog a globális intézmények szempontjából, hogy mivel is foglalkozzanak napjainkban, az az, hogy meg kell próbálni átalakítani a gazdaságot olyan értelemben, hogy alkalmazkodjanak a változásokhoz, amelyek a világban történtek hiszen drámaian megváltozott a világ. Itt beszéltem Szovjetunióról, internetről, a globális gazdaságról, a globális gazdasági intézmények, viszont azok, amelyek 25 éve már megvoltak, és a fő gazdaságok úgy csinálnak, mintha business az usual lenne, tehát eh, minden úgy működne, ahogy korábban. Miközben elfelejtik azt, hogy már nem olyan gazdagok, mint voltak valamikor. A kevésbé gazdag államok pedig töbleteket halmoznak fel E, tehát aszimetrikus helyzet alakul ki. Az egyik oldalon a régi gazdagabb gazdaságok deficitbe fordultak, költik a pénzt, míg többletek alakultak ki a másik oldalon. Azt gondolom a globális intézményeink szempontjából az a fontos, hogy látni kell, hogy egy globális gazdasággal szembesülünk az egész világon, és a monetáris politikában globális irányításra van szükség. Meg kell nézni, hogy mi az elmúlt 25 év alatt milyen deficiteket halmoztak fel az Egyesült Államok elsősorban, de nem csak ők. És stabil állami finanszírozásra van szükség, mert különben megcsúsznak a gazdaságok, csökkennek a gazdaságok, amik egyre nagyobb deficiteket okoz. És éppen a napjainkban látjuk, hogy hogyan függ össze a kettő. Jobban kell figyelni, ellenőrizni a pénzpiacokat az egész világon, globálisan. Ez nem, ez nem az sokhoz tartozó kérdés. A kettő nem konkrétan függ össze. Vagyis azt gondolom, szükség van egy átalakításra, szerkezetváltásra, és látni kell, hogy a növekedési menetrendet kell kialakítani a gazdaság számára, viszont ez csak akkor működik, hogyha az állami finanszírozást átalakítjuk, miközben ösztönözzük a magángazdaságot, és csökkentjük az állami kiadásokat. A megszorításoknak két oldala van. Vagy a polgároknál szorítunk meg, vagy a kormányoknál. Hogyha a polgároknál szorítunk meg, akkor kisebb lesz a növekedés. A második dolog, amire szükség van, az az, hogy létrejöjjön egy globális irányítás a szabadkereskedelemre vonatkozóan. Igen, három évtized alatt ez volt a kulcsa ennek a hatalmas vívmánynak, amit sikerült letennünk az asztalra. Ha megnézzük az IMF-t, a WTO-t, a G20-ak is, mind valamennyien fontosak, de végre kell hajtani ezeket a döntéseket, ehhez viszont globális irányításra van szükség, ami a globális gazdaság része, a közfinanszírozás, monetáris politikák, szabadkereskedelem, ezeket végre kell hajtani, erre ügyelni kell. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Hökmark úr. Most pedig Deva kollégát kérem meg a Fejlesztési Szakbizottság nevébe. Köszönöm szépen. Mielőtt a fejlesztési politikákról beszélnék, szeretnék visszatérni egy-két témára, amit korábban említettek. Én nagyon örülök annak, hogy mi ezt az eszmecserét most itt lefolytatjuk, azért, mert a realitásokkal szembe tudunk nézni. Határozottan úgy gondolom sajnálatos módon, hogy a háború utáni strukturalizált, formalizált rend, intézményi rend felbor, felborult. És ez nem működik. Még az Európai Unió, amelyről Krisztin azt mondta, hogy a legfejlettebb formája a politikai együttműködésnek, tehát még az Európai Unió is megszenvedte a jelenlegi válságot, és nem vette figyelembe a páneurópai intézményeket. A válság tulajdonképpen félretette az Európai Parlamentet, és úgy oldották meg a válságot, jelentős szereplők, hogy ők a tagállamokat képviselték, mi tulajdonképpen nem is létezünk. Még, a, még az Európai Bizottság sem létezik itt a válságban. Mi mindig mások után a takarítást végezzük de a legfontosabb szereplők a központi asztalnál nem vesznek minket figyelembe. Mi nem számítunk relevánsnak. Itt van a G2, a G8, a G10, a G20-ak, a G77 és így tovább, ezek a szervezetek elszaporodtak, de ezek adhok módon jöttek létre, nem ö, szerepelnek a nemzetközi jogban hivatalos megállapodással alátámasztva, és így tovább. Hát hogyan dolgozunk? Vakon vezetnek bennünket, és nagyon veszélyes világ felé haladunk nem Kína évszázada lesz, nem India évszázada lesz a következő, sem nem Amerikáé, hanem senki sem lesz ez az évszázad. Senki világa nem lesz az elkövetkezendő időszak. Minden egyes ország a saját érdekeit próbálja majd érvényesíteni. Még az EU-n belül is. És tényleg ezt kimondom. A szolidaritás fogalma tulajdonképpen kiveszett a szótárunkból. És egyes országok érdekei a legfontosabbak, váltak a legfontosabbaká. És ezt mondja egy euroszkeptikus, hát azt hiszem ez elég rendkívüli, ha ezt egy euroszkeptikus szájából hallják. Tehát tényleg szembe kéne nézni a realitással, hogy lássuk, hogy hogy is, hol tartunk. Mert nagyon nehéz időszak következik, nagyon veszélyes korszak következik. Itt vannak a brik országok, a országok a G10, a G20 és a, a g stb. stb., amiket említettem, mindegyikük a saját érdekeit fogja képviselni. Egy nemrégi bejelentés nagyon jól példázza ezt. Brazília bejelentette, hogy az amazoni ősedők még nagyobb részét fogják kivágni. De hát itt a föld tüdejéről van szó, ez egy közjó, amely valamennyiünké, de nem, ők a saját érdekeiket követve azt tesznek ezzel az őserdővel, amit ők jónak látnak. Tehát hatalmas politikai változásokról van szó, eszembe nézünk. És felvetődik a kérdés, hogy megvannak vajon az eszközeink arra, hogy legalább a kérdések egy részére némi aprócska választ adjunk? Hát attól tartok, elnök úr, hogy az intézményi struktúráink túlságosan lassúak. Néha a nevetés fogja el az embert, amikor a Strasburgi munkát hallja, és aztán a sajtóban megnézi a híreket, és akkor azon gondolkozom, hogy melyik bolygón is vagyunk. Hát nézzük meg a legutóbbi Strasburgi napi rendet, hogy miről fogadtunk el dossziékat. És utána elolvassuk a sajtó híreket arról, hogy mi történik az eurozónában, illetve szerte a világon. Hát két külön világ és azon gondolkodunk, hogy most ho, mi, mi, mi, mit is, mi, mi van velünk, a holdról jöttünk. Látjuk itt, hogy mi a helyzet, hát még Európát se ismerjük, ha aztán a világ többi részéről meg nem is szólnék. Ezek a struktúrák nem tudnak egyszerűen mit kezdeni a mostani helyzettel. És teljesen fölösleges azt várni, hogy majd India, Kína és az egyéb feltörekvő országok az általunk használt modellt fogják követni. Nem így lesz még Afrikában is, ahol ugye a növekedés igencsak jelentős, a demokrácia alapjai nagyon törékenyek. És csak akkor tud túlélni a demokrácia, hogyha megvannak az intézmények, amelyek támogatják a civil társadalom, a jogállamiság, amely a szabályokat betarthatja, hogyha van szabad sajtó, amely nyilatkozni tud, ha van független igazságszolgáltatás amely aztán működteti ezt a rendet, ahol a politikai pártok és intézmények is működnek. Még az alaptavaszra is elmondható, az ugye, hogy mi a fontos, a tisztességes és szabad választások fontosak. Az alapok nélkül azonban az, hogy valahol tisztességes és szabad választásokat tartanak, azt jelenti, hogy hát egyszer vannak választások. és egy Lord Carringtonnal jártam így egy függetlenségi nyilatkozat kapcsán azt mondtam, hogy igen, hát egy ember. Egy szavazatot megkapott egyszer. Intézmények nélkül nem marad meg a demokrácia, és nem marad meg az értékrendszer. Attól tartok, hogy nagyon szorít bennünket az idő, nem tudunk elég gyorsan lépni, hogy ezekkel a kihívásokkal szembenézzünk. Pán-európai, európai intézményként sem működünk, nem tudunk reagálni az eurozóna válságára, nem tudunk a feltörekvő problémákra mit lépni. Ázsiában, Afrikában és most Latin Amerikában sem. Egy nagyon egyszerű példát mondok, mert rövid az időm. Ez most már köztudott tény, hogy 800 milliárd euró áramlik Afrikából és a fejlődő országokból feketén. Mondom még egyszer, 800 milliárd euróról van szó. Ez egy olyan pénz, amiért senki nem számol el legálisan. Ez mind illegális. És mi itt a fejlett országokban ugyanezt 60 milliárd eurós segítséggel támogatjuk úgymond. Tehát fejlesztési segítséget nyújtunk, és aztán kiáramlik ezekről a helyekről 800 milliárd euró. És nem látjuk a helyzetet. Hát ha ennek a 800 milliárd eurónak csak egy része is ott maradna, akkor egész uh, hatalmas hatása lenne ennek. 1,3 trillió, trillió euró uh, eurónyi összeg nem Indiában, az indiai bankokban van, hanem szerte a világban. Tehát ugye mit csinálunk? Bizonyos pénzeket kiosztunk, szétosztunk, persze vannak fontos eredmények, amiket elérünk, ahogy Gunnar már kollégám mondta. Van azért siker, sikerült a globális szegénységet csökkenteni, sikerült jólétet teremteni bizonyos mértékig, az embereket a szegénység csapdájából kijebb emelni. Tehát történnek dolgok, de gyorsabban is lehetett, el lehetett volna érni ugyanezt. Rengeteg a tennivalónk. És két másodpercben, vagy öt percben egész egyszerűen nem tudom elsorolni azt a rengeteg tennivalót, ami előttünk van, de nagyon örülök annak, hogy legalább elkezdtünk ezekről beszélni. És azért nagyon gratulálok ott már Karasznak és másoknak, hogy ki találták ezt a találkozót. Köszönöm szépen, hogy az elnök, és most pedig megnyitjuk a vitát, amennyiben vannak hozzászólni kívánó kollégák. Kérem, hogy jelezzék a hozzászólási szándékukat. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig hallgassuk meg a panel résztvevőit. Kérem, válaszoljanak záró megjegyzéseik keretében arra, amit felvetettek a képviselők. Köszönöm szépen, Moreira úr. El kell, hogy mondjam, tényleg Hökmark úr és Deva úr is tényleg a legfontosabb pontokra mutattak rá, a kihívásokra, amelyekkel szembesülünk, amikor igyekszünk megállapítani, hogy csoportban együtt mit kell tennünk, és választanunk kell a második opció mellett, hogyha nem tudjuk megazteni az elsőt, tehát és itt a csoport érdekében kell lépnünk. A G20-aknál éppen ez történik. Az az érzése, hogy a fenntartható kiegyensúlyozott növekedéshez, amit a G20 akar elérni, nagyon fontos, hogy megértsük egymást, és kötelezettséget kell vállalni amellett, hogy nagyobb növekedés alakuljon ki, és a saját politikáknak az eredményét figyelembe kell venni. Hogyha megnézzük a amit Hökmark úr mondott, a kölcsönös függések rendszerét, tehát meg a k 20 esetében nem feltétlenül a kereskedelmi minisztérium az, akinek lépnie kell, és hogy úgy mondjam, meg kell vizsgálni, mit tegyünk, nem akarják ugye megduplázni azt, vagy meg párhuzamosan ugyanazt csinálni, amit a WTO már csinál, az OECD-nek is megvan a szerepe, itt a kereskedelemről van szó, a többletértékekről, kereskedelméről, és meg kell nézni a környezetet, a beruházásokat, milyen értelemben befolyásolják ezek a jelenrendszert. Ugye azt nézzük, az export jó, az import rossz. Itt a deficit és a többlet viszonya merül fel, és ezt szoktuk mondani, de azért a valóság az sokkal bonyolultabb hiszen itt az iPad példája és a termelési láncot meg kell nézni. Hol készül valójában? Tényleg csak Kínában készül? De igazából ez nincs dokumentálva. A G20-ak azt vizsgálni akarják. Itt ez egy politikai fellépés, ez meg kell értenünk, hogy a világ hogy működik, és ez nem egy tudományos kérdés, de csak ha megértjük, hogy mi történik, akkor tudjuk a megfelelő politikákat megtalálni. Ez persze nem könnyű, egyetértek ezzel. Mi is azt szeretnénk, hogy a nemzetközi irányítás, kormányzás gyorsabban működjön, de hát um, így haladnak a dolgok, ahogy haladnak, és uh, szerintem a, a kételj is uh, segít, és azt gondolom, hogy uh, folytatni kell azt, hogy hogyan azon dolgozni, hogy hogyan alakítunk ki egy erőteljesebb világgazdaságot. Köszönöm szépen. Géder úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Egy-két kommentárom lenne, meglehetősen pozitívak ezek, nem negatívak. A vitából magával vittem, magammal vittem néhány elemet azt gondolom, hogy nem vannak már változások, ha nem is olyan gyorsak, mint mi szeretnénk. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy két hét múlva lesz egy euró csúcs, egy G20 csúcs, a milleniumi fejlesztési célokról fogunk beszélni, tehát ez egy olyan dolog, amelyre még nincs megállapodás pillanatilag, de haladni szeretnénk. Ami azt jelenti, hogy szép lassan megváltozik a pozíciónk, és azt is jelenti men, hogy van lehetőség arra, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Például a szegénység elleni fellépés is nagyon fontos, foglalkozunk vele, tehát itt is történik valami, és egy globális keretet akarunk kialakítani abban, hogy hogyan lépünk fel ezzel kapcsolatban, hogyan hangoljuk össze a dolgokat, és a mexikói elnökségtől itt sokat várunk. Ez nem csak egy tisztán pénzügyi megközelítés, hanem mások a dolgokat is figyelembe kell venni. Ez az első pont. A második téma Európáról beszélünk, egész Európáról. Európa mm, gazdasági nehézségekben van pillanatnyilag, legalábbis az euróövezet egyes tagjai, de azért nem kétségbejtő a helyzet. Kapacitásunkat figyelembe véve, a lehetőségeket figyelembe véve azt gondolom, hogy fel tudunk kínálni egy néhány jó elemet a partnereink számára Utoljára még szeretném elmondani, még valamivel fiatalabb voltam, 1975-ben volt az első a ülés, a G5 vagy G6 volt, már nem is emlékszem hányan vettek részt rajta. Fontanablóban volt ez a találkozó, és nagyon érdekes volt megnézni, hogy mi minden történt azóta, hogyan fejlődtünk, Ugye 32-33 évvel ezelőtt persze internet nem volt, ezt tudjuk, de egy találkozó már volt, és helyes irányba mennek a dolgok. Most már 20 állam van jelen, vagy vegyik Európát, de természetesen vannak, akik nincsenek képviselve, és ezen a területen lépnünk kell. Tehát a jövőre nézve itt valamit tennünk kell, valamilyen megállapodásra kell jutni ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, ez a panel vége. Mielőtt megkezdjük a második panelt, eh, eh, én úgy értettem, hogy a nagykövet asszonynak távoznia kell, meg és örülök, hogy részt vett, köszönöm szépen, hogy részt vett ezen a konferencián, és nagyon sok sikert kívánok a mexikai G20 csúcs megrendezéséhez. Kérem a panel résztvevőit, a második panel résztvevőit, de előtte természetesen elbúcsúzunk egymástól. So let's uh, start this. Uh... Jó, akkor megkezdjük a második panelünket. Én vagyok az elnök. egyébként a parlamentünk nemzetközi kereskedelmi szakbizottságának. Karaszor nyitotta meg a konferenciát. Nagyon fontos, hogy van egy ilyen vetülete ennek a munkának. Örülök, Üdvözlöm a parlament ilyen irányú kezdeményezését. A különböző szakbizottságok támogatták egyébként a mai konferenciák megszervezését. Valamennyien tudják, nemzetközi kereskedelem vonatkozásában ez az Európai Uniónak kizárólagos kompetenciájába tartozik, és a Lisszaboni szerződés értelmében a parlament teljes hatáskört élvez a jogalkotás területén és a megállapodások megkötésében. Mi vagyunk az intézményi hangja az Európai Parlamentnek a nemzetközi kereskedelem területén. A második panel a foglalkoztatás és a globális növekedés előfeltételeivel foglalkozik, és Miken elvárások vannak itt, ezzel akarunk foglalkozni. A résztvevők Lorenzo Binis Maggi, Peter Bex, azok, akik előadásban csatlakoznak a panelhez, és hozzájuk csatlakozik három parlamenti képviselő. Kezdjük mindjárt az első hozzászólóval, Binis Magi úrról. Az Európai Központi Bank igazgatósának volt a tagja 2005 és 2011 között, pillanatnyilag a Harvard Egyetem professzora a Nemzetközi Ügyek Központjánál dolgozik. Monetáris és nemzetközi gazdasági ügyekről fog beszélni készített egy tanulmányt a gazdasági globális egyensúlytalanságokról a jelen gazdasági körülmények között. Kereskedelmi kérdések is ide tartoznak. Most pedig adjuk meg a szót Binis Mági úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm így visszatérni itt a parlamentbe. Most már egyetemi háttérrel. Hadd szóljak néhány szót a konferencia címéről, témájáról, hogyan lehet elszámolható, elszámoltatható valaki. Hát a parlamentnek az az egyik feladata, hogy az elszámolthatóságot biztosítsa, mert ha mondjuk megnézzük a g 20 okat elszámolunk 20-ig, akkor ki a 20. tag? Az Európai Unió. Az Európai Uniót a bizottság képviseli, illetve az elnök, és az elszámoltathatóságot szerintem úgy tudják biztosítani, hogyha minden egyes alkalommal találkoznak velük a g 20 ülése előtt. Nagyon sok konferenciát szerveznek a g 20 keretén belül, a nagykövet asszony is említette, rengeteg különböző témában, kereskedelemtől, az egyensúly hiányokon át, a növekedésig, és így tovább. És biztos vagyok benne, hogy van olyan biztos, aki ezekről a témákról állást tud foglalni, még akár ajánlásokat is tehet. Hát így működik a demokrácia, és így biztosítja az elszámoltathatóságot. A g belül egyébként még van négy olyan tag, amely EU tagállam, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Németország, és néha még Spanyolország is részt vesz az üléseken, tehát ezt is számon kérhetik, megkérdezhetik a bizottságtól, <clears throat> illetve a az unió elnökétől, hogy ezek az országok milyen álláspontot kívánnak elfoglalni, és hogy vajon ezek az álláspontok következetesek-e, összhangban vannak-e az EU álláspontjával. Ugyanis nekem az volt a tapasztalatom, hogy a G20 a ülésén sokszor, ha az EU-sok állást foglalnak, és mondjuk ez nem koherens, nem egységes ez a fellépés, akkor ez gyengíti az unió pozícióját. Tehát szerintem ez a parlament igenis fontos szerepet játszhat abban, hogy biztosítsa a hatékony működést és az elszámoltathatóságot. Abban, ahogy Európa működik, illetve ahogy az EU a G20-akon belül a munkáját végzi. Nos, a G20-akon belül, és hogy engem arra kértek, hogy az egyensúlyhiányokról beszéljek, illetve az itteni ezzel kapcsolatos legfőbb aspektusokról, tehát ezért több ilyenről fogok szólni, nem minden részletkérdésről, hanem inkább a válsághoz kapcsolódókról. Három fő témát szeretnék kiemelni. Az első ugye az, amelyet mindannyian ismernek, hiszen önöknek is kellett ezzel nap mint nap foglalkozni, az eurozóna válsága. Nem kívánok túl sok időt szentelni az eurozóna válságának, hiszen önök tájékozottak ezzel kapcsolatban, de a gégusztakat ez a kérdés igencsak foglalkoztatja. Amiatt, mert a válság súlyosbodása azt jelenti, hogy ez aztán kihat a világ többi részére, és ez a fertőzés úgymond elterjed. A potenciál igen nagy. Tehát elege, ennek elég nagy a valószínűsége. Különböző csatornákon terjedhet tovább ez a válság, és ezeket a csatornákat gyakran még Európában is alábecsülik. Az amerikaiakat is igencsak foglalkoztatja az, hogy mi zajlik Európában, de nekem az a benyomásom, hogy őket sokszor jobban érdekli, hogy mi történik a saját házuk táján, mint itt. És ezt például lehet látni a kockázatkerülésben, a reálgazdaságban. Nagyon sok vállalat Európán kívül, még az USA-ban is, amely megfelelő pénzügyi erőforrásokkal rendelkezik, nem fektet be a félelmek miatt. Ugyanis komoly félelmei vannak az európai válság kapcsán, tehát hogy mi történik, ha ez a válság tovább terjed a világ többi részére, és ez megakadályozza a befektetéseket, a vállalati befektetéseket. Persze mindennek pszichológiai hatása is van. Tehát képzeljük el mondjuk hogyha egy rossz forgatókönyv valósulna meg az eurozónán belül, akkor hogyan hatna ez az emberek magatartására? Láttuk ezt ugye a Lehman Brothers összeomlása után, az emberek megrohamozták a bankokat. De hát ezt önök szintén tudják. Aztán persze van eh, egyfajta bizalmi válság is, tehát a bizalom hiánya, ami kialakulhat, egy olyan helyzetben, hogy tessék, hát egy ennyire fejlett gazdasági térség adósságválságba sodródik. És mindez oda vezet, hogy a g 20 belül minden, szinte minden egyes ülésen erről beszélnek, és mindenki azt kérdezi Európától, hogy mit tesznek a gond megoldása érdekében, a probléma kezelése érdekében. Tehát ezt a kérdést biztos, hogy önöknek is fel kell, hogy eh, tegyék a tanács, illetve a bizottság elnökének. Európa persze nem az egyetlen olyan térség, ahol gondok vannak. A világ többi részén is, és ide tartoznak a fejlett gazdaságok is, vannak olyan problémák, nagyon sok olyan gond, amelyel Európa szembenéz, itt is megjelenik, egyelőre ezeket halogatják. A több tényező segít, olyan deficitek vannak, amelyek még nem akkorák. Az USA és Japán helyzete más, nagyobb a deficit, még egyelőre nem kezdtek a kiigazításba ezek az országok. Azért a kerülő magatartás miatt, amelyről már beszéltem, Ugye a tőkeáramlás ezen országok felé irányul a befektetők félelmei miatt, és ezért könnyebben tudják ezek az országok a saját hiányukat finanszírozni, könnyebben tudnak hiteleket felvenni. De persze ez nem tart örökké. A nyomás egyre nő és egyre inkább szükség, elkövetkezik az a pont, amikor a kiigazító intézkedésekre szükség lesz. Nem fenntartható tehát a jelenlegi helyzet, és ezzel szembe kell nézni. Aztán egy másik téma, majd itt hagyom a bővebb jegyzeteimet, amivel dolgozhatnak. Tehát a másik téma a részvénypiacok. Ugye láttuk, hogy a válság rosszabbodásával, illetve az árupiacok hogyan szenvedték meg. A fejlett gazdaságok piacai sokkal kevésbé fejlődtek, és nyilván az árak is gyorsabban emelkedtek, sokkal gyorsabban, ami aztán megváltoztatja a kereskedelmi körülményeket, feltételeket, tehát sokkal keményebben kell mindenkinek reagálni. És ez bizony ö, egy gyenge pontja nem csak a fejlett gazdaságoknak, hanem a feltörekvő piacoknak is. Nagyon sok feltörekvő piacon olyan ágazatok működnek, amelyek ezekre a termékekre összpontosoltak. Ez az a fajta betegség, amit Hollandiában a 60-as években láttunk, úgymond, és ez most már kihat nagyon sok feltörekvő piacra. Tehát ez egy gyenge pontja, az Achilles sarka ezeknek a piacoknak. A globális egyensúly hiányokat, ha megnézzük, ezeket a tényezőket egybe vesszük, akkor azt látjuk, hogy egyes országok egy picit visszacsúsznak, de azért még relevánsak maradnak. Megnézzük az USA-t. Ugye még a folyófizetési mérleg hiányát jósolták, más gazdaságoknál még többlet van, talán egy picit alacsonyabb, mint a múltban volt. Néhány exportőr is még többletről számol be. Voltak olyan elemek, amelyek a válsághoz vezettek, és ezek még jelen vannak, ezek gyenge pontot jelentenek. Ez az, hogyha a folyófizetési mérleget megnézzük, ha a mérleget nézzük meg, akkor tulajdonképpen ugyanaz a helyzet. Nagyon sok feltörekvő piacgazdaság még mindig a töbletét exportálja újra olyan országokba, ahol a tőkepiac biztonságosabb, likvidebb, mint például az Egyesült Államok és részben Európa. Tehát gyakorlatilag itt a tőkeáramlások egyfajta köréről van szó, és ezek a mozgások azért működnek, mert nagyon sok ország nem lebegteti az árfolyamát, és így az FX piacokon gyakorlatilag a tőkeáramlások újrafeldolgozása történik, tehát újra átámlanak, áramlanak ezek a fejlett gazdaságokba. Nem lehet kiigazítani az árfolyamokat, és mások pedig ennek a levét isszák meg, Európát mondjuk bűnt, egyfajta büntetésként érinti ez. Tehát lebegtetés helyett ki kellene igazítani az árfolyamokat, a folyamatos kiigazítás pedig a fiskális kiigazítások hatását enyhíteni mondjuk Európában. Hogyha gyorsan nem történik változás, nem történik elegendő, nem történik ez a változás meg elegendő gyorsan. Láttuk, hogy a feltörekvő piacgazdaságok hogyan reagálnak, még Ázsiában is például tovább folytatják ezt a tevékenységet, és ez nagyon nagy nehézséget okoz Európának. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy olyan téma, amelyről Európa sokkal határozottabban állást kell, hogy foglaljon a g 20 belül, és a saját érdekeit jobban kell, hogy képviselje. El kell, hogy mondja, hogy mit vár el és hogy milyen igényei vannak az eurozónának. A saját érdekeit meg kell, hogy védje az eurozóna, mert hatalmas fiskális kiigazításokat kell végrehajtania, amiatt, hogy mondjuk piaci hozzáférést veszít, vagy a piaci hozzáférés máshol nagyon drágává válik. És ez bizony kihat a kereskedelmi feltételekre, illetve versenyképességre is. És ez aztán az árfolyam politikára is. Nem tudom, mennyi időm van még. Még van időm, jó. Tehát akkor ha térjek rá a politikákra. Mire van szükség? Mit kell végrehajtani az egyensúly hiányok megszüntetésére? A G20-as egy kölcsönös érté- G20-ak egy kölcsönös értékelési programot fogadtak el. Ez egy alulról felfelé irányuló kezdeményezés, ami nagyon jól kiegészíti az IMF föntről lefelé irányuló kezdeményezését. Hát, hogy működik-e? Arról azt mondhatnám, hogy az biztos, hogy egy új környezet jött létre. Talán azt mondhatnám, hogy az országok egy kicsit jobban a sajátjukénak érzik a kérdést, amikor ezeket a politikákat megvitatják. Több oldalú megbeszélések folynak, nem csak két oldalú párbeszéd zajlik az IMF és az érintett ország között, tehát ez jó. Vannak olyan országok, amelyek nagyon aktívan lépnek fel. Például a brazilok. Ők nagyon aktívak, a többi brik országgal együtt, a valutaháborúk témájában is nagyon aktívak voltak, az USA-t vádolják, de egyébként Európát is vádolják azzal, hogy túl expanzív a monetáris politika. Gondolom, hogy erről hallottak. Szerintem egyébként ezek az állítások nem megalapozottak mert az excess likviditás, amely létrejön a globális világban, az pontosan eh, részben amiatt születik meg, hogy az árfolyamot rögzítik a, rögzíti a többi ország, de legalább végre lezajlanak ezek az eszmecserék, ez nagyon jó. Az egyik fontos téma, amelyet eh, kezelni kell itt a világban, az az, hogy ugye nincsenek tovább most már ilyen hatalmas egységek, hatalmas országok, nagyon sok kisebb ország is van, és kell legitim fórum a G7-ek, a G8-ak helyett, ahol meg lehet vitatni a problémákat. A G20-ak egy sokkal legitimabb fórum. De a vége az egésznek az az, hogy meg kell változtatni ezeket a negatív hatású politikákat. Azért, hogy előnyösek legyenek. Ha a G20-ak többsége nyomást tudna gyakorolni, mondjuk Európával egy, kiindulva, hogy megváltoztassák az érintett országok ezeket a problémákat, az jó lenne, segített egyébként a helyzet Európán, mert tavaly hozzájárultak a G20-ak ahhoz, hogy az IMF pénzügyi hálóját megnöveljék. És ugye ez az európai országokat is segíti. Tehát ez egy Európa számára előnyös lépés volt. Tehát azt mondom, hogy a G20-ak olyan keretet jelentenek, amely most kezd működni, ezt meg kell erősíteni, és Európának is erősebbnek kell lenni, különösképpen az eurozónának kellene egységesebb hangon és határozottabban fellépnie nem csak más formokon, hanem a G20-akon is, kérnie és adnia kell. Bizonyos feltörekvő piacoktól rugalmasabb magatartást és politikákat kell, meg, kell kérnie az IMF-en belül, támogatást kell kérnie, tehát hogy a pénzügyi védőhálót bővítsék, de természetesen cserébe adni is kell valamit. Azt lehet adni, hogy megoldani a mai legnagyobb fenyegetést, a pénzügyi stabilitás, illetve a növekedést veszélybe sodró fenyegetést, a válságot. Persze a válság megoldása nem könnyű. Azt hiszem, hogy letelt az időm, úgyhogy talán itt hagyom az írásos anyagomat öröknek. Köszönöm szépen a fontos előadást. A konferencia után közzé fogjuk tenni. A következő hozzászólunk Péter Bex, a gazdaság és pénzügyi főigazgatóságról, az Európai Unió Bizottságáról, a globális kormányzás, irányítás a tém, a területe ebben a minőségében ő készíti elő a bizottsági álláspontot számos témában, amelyel foglalkoznak a G20-ak napirendjén. Szeretném, ha beszámolna a nemzetközi pénzügyi architektúra területen elért haladásról, és mire számíthatunk a következő G20-as csúcson Mexikóban? Megadom a szót önnek. Köszönöm szépen. Örülök, hogy a címben foglalkoznak a globális növekedéssel és foglalkoztatással, nem csak EU szinten ugyanis az elmúlt néhány hónapban, vagy még hosszabb ideje számos G20-as találkozón vettem részt, és folyamatosan nyomást gyakoroltak ránk, a többi országról van szó. Azt kérdezték, mi történik az EU-ban, hogyan vagyunk képesek megoldani, kezelni ezeket a problémákat. És a, biztos vagyok abban, hogy már vitatkoztak erről a dologról, az, Európa, az övezetben az eladósodásról, de azért, ha globális gazdaságról beszélünk, akkor azt kell látni, hogy a problémák nem egyetlen gyökere az EU helyzete gazdasági területen. A csúcs előtt egy sor vitára kerül sor a Los Cabos cselekvési terv értelmében. Ez rövid és hosszú távú kockázatokat vizsgál a világgazdaság szempontjából, és egész sor problémát vet fel, amelyel foglalkoznunk kell. Az egyik fontos üzenete az előadásomnak éppen ez a terület, és arról szeretnék beszélni, hogyan látjuk a világgazdaságról leselkedő veszélyeket a bizottság részéről, és hogyan gondoljuk mi, hogy ezzel foglalkoznunk kellene. Amit szeretnék bemutatni, hogy lesz egy álláspontunk, amit meg kívánunk védeni a Los Cabosi cselekvési tervről folyó viták során. Természetesen, amit elmondok, az összefügg azzal, és összhangban van azzal, amit Binic Mági úr mondott, Los Carbosban a bizottsági álláspont bizonyos súlyt kíván adni az említett accountability vitának, amelyről itt beszélünk, tehát a felelősségvállalás témájáról van szó. Miután elmúlt év második felében a növekedés lelassult, 2012-ben úgy tűnik, hogy javul a helyzet, de az elmúlt napokban, hetekben újra lassulást látunk. Egy sor országban a GDP jobban alakult az EU-ban, mint számoltunk volna ezzel, de számos más területen komoly kockázatokkal szembesülünk 2012 elején stabilizálódott a helyzet, de azt látjuk, hogy a nyomás egyre inkább nő az utóbbi időszakban. A legutóbbi adatok egyébként a gazdasági tevékenységről nem tartalmaznak túl sok pozitívat. Az Egyesült Államok lelassult, a Japánról is ezt mondhatjuk, Kínában most már hetedszer egymás után csökken a növekedés üteme, a a termelésben, vagyis igencsak sérülékeny még a világgazdaság, vonatkozik az egyébként rövidtávra és középtávra is. Azonban azt kell látni, hogy az euró övezet válsága jelenti a legnagyobb fenyegetést, és ez azt jelenti, hogy egy ördögi körbe kerülhetünk az kötvényárak csökkennek, ez problémát okoz egyébként a bankok számára, ezután csökkentik a hitelezést a gazdaság számára, emiatt csökken a növekedés megint csak, tehát az ördögi körben benne vagyunk. Ugye a bizalom is csökken, ezáltal ez egy olyan eredmény, amit feltétlenül el kell kerülnünk éppen ezért ennek érdekében párhuzamosan három elemet kell vizsgálnunk, hogy az ördögi körben a bankokat, az államok eladósodását és a gazdasági növekedést, és a bizalmat természetesen. Most az első nagy pont, amiről beszéltem, és Binis Maggi is említette már a, az Egyesült Államok fiskális politikáját. Most úgy tűnik, hogy bizonyos adóügyi előírások leár, lejárnak, és gyakorlatilag az lenne a céljuk, hogy 4%-ra kívánják csökkenteni az éves eladósodást. Bernánk egyébként 5%-ról beszélt, ez egy úgynevezett fiskális lépés lenne, de ami természetesen oda vezethet, hogy a GDP is csökkenhet. Jelenleg arról van szó, hogy nem látják világosan, hogy mi az, milyen helyzet alakul ki. A pénzügyi piacok egyébként nem aggódnak túlságosan, a, a dollárhozamok még mindig alacsonyak, de azt láthatjuk, hogyha ilyen politikai döntések nem születnek meg kellő időben, az komoly problémákat jelenthet, és rossz reakciókat válthat ki a piacon. A másik egy olajársok. Pillanatnyilag ez nem tűnik akútnak, ezt el kell, hogy mondjam, Természetesen idő dönt majd erről, de azért ennek a lehetősége fennáll, és a prognózisok tartalmaznak ilyen dolgokat, hogyha geopolitikai feszültségek erősödnek, hogyha ellátási problémák vannak Irán kapcsán például, ez nyilvánvalóan befolyásolja a globális gazdaság növekedését is. Ezek tehát a rövid távú kockázatok véleményünk szerint, ami a közép és hosszú távokat illeti, megint csak az Egyesült Államot kell említeni, hogy a rövid távú kockázat, a túlságosan gyors és hirtelen fiskális konszolidáció. A hosszú táv viszont a probléma az, hogy éppen az ellenkezője történhet. Tehát az Egyesült Államok nincs éppen túlságosan biztató helyzetben, akár 6-8 százalékos deficittel is számolni lehet. Japánban a helyzet még drámaibb, kell, hogy mondjam, mint egy 10 százalékos deficit alakul ki, azt is kell látni. 235 százalék fölötti az eladósodottság, de azt kell látni, a pénzpiacok egyelőre nem aggódnak túlságosan emiatt, egyelőre még nem növekednek a kötvényhozamok, de ez előfordulhat és eh, hát a bizalom az államok eladósodásával kapcsolatban eh, eh, hát az nem biztos, hogy örökké így marad Japán és Egyesült Államok esetében. És hogyha megnézzük a feltörekvő piacok helyzetét, általában ez elég jó, de azért ott is vannak piac, problémák, nehézségek, kockázatok. Nagy a hitel kínálat bővülése számos területen, és ez nem fenntartható bizonyos feltörekvő piacokon, és ez azt jelenti, hogy ezekben az országban egy boom bust ciklus alakul ki, tehát hol felgyorsulnak, hol túlságosan Kína, India van elsősorban érintve. Éppen a hitel kell itt említeni, mit kell tenni ilyenkor a G20-ak csúcson például az eurozónának a három elemet az ördögi körből együtt kell kezelnie. Most nem akarok a részletekbe menni, de foglalkozni kell mind a hárommal párhuzamosan. Most nézzük meg nálunk, nézzük meg a nem európai államokat, európai kívüli államokat, az Atlanti óceán másik oldalán a kockázatokat nagyon óvatosan kell kezelni, meg kell állapodni adó és költekezési tervekben, stabilizálni kell az háztartást egy adott szinten. Ezzel egyidőleg Japánnak és az Egyesült Államoknak el kell fogadnia és alkalmaznia kell középtávú konszolidációs terveket a feltörekvő piacok más jellegű egyensúly problémákkal szembesülnek, a tevékenység még nagy, viszont mérséklődik a hazai kereslet, és ez egy kockázatot jelent lefelé mutató kockázatot. A makroökonómiai menedzsment meglehetősen bonyolult, hiszen nagyon volatilis eh, ingig bizonytalan a tőkeellátás egyes államokban, nagyon különbözek tehát a helyzet. Nézzük meg például az inflációs kérdést. Egyes országban, mint Brazíliában, Törökországban, de még Indiában is viszonylag magas az infláció. A konszolidációs intézkedéseket ki kell egészíteni olyan lépésekkel, hogy például az infrastruktúrában az oktatásban ruháznak be többet. Kínában, ahol az infláció többé-kevésbé kontroll alatt van még, azt annak a szükségét látjuk, hogy a hazai növekedést tegyék egyensúly, kiegyensúlyozottabbá, erősíteni kell a szociális hálót, a torzulásokat ki kell igazítaniuk, hiszen a tőkére túl kevés terhet raknak, Kína esetében, és egyébként megint csak egyetértek Binis Mágiorral, Kínának folytatnia kell ezt a politikáját, hogy a renminbi ö, átváltási árfolyam legyen rugalmasabb, és ezt a fajta politikát, ha már csinálják, akkor fel kell gyorsítani a Los csúcs előtt, és ezzel érek majd mindjárt a végére. A következő prioritásokat fogjuk látni, ami a napi rendet illeti európai szempontból EU-ként eh, szeretnénk elmagyarázni a partnereinknek, hogy mit tettük annak érdekében, hogy az államadóság krízis megoldjuk, és eh, világosá fogjuk tenni ebben az összefüggésben, hogy az euróövezet integritása eh, megmarad. Azt akarjuk, hogy Görögország maradjon az euróövezetben, miközben persze a kötelezettségeit betartja és azt is szeretnénk elmondani ott, hogy kívánjuk a növekedést erősíteni az EU-n belül, a egységes piac erősítése a legfontosabb lépés ez a területen, és az Európai Bizottság javaslatokat tesz a szolgáltatások és a hálózati ágazatok belső piacának erősítésében. Ehhez jön még hogy hangsúlyozni fogjuk, hogy a G20-ak többi tagja is vegye komolyan a saját felelősségét, újra is hangsúlyozni kell azt, hogy újra kiegyensúlyozottá tegyük a világgazdaságot, Japán Egyesült Államok középtávon konszolidációs terveket alkossanak, Kína csináljon egy szociál, megfelelő szociális hálót, és gyorsítsa fel az átalakulást a renminbi árfolyamában. És a, a harmadik pont pedig a növekedés, a munkahelyteremtés témája. A, ennek egyik fontos lépés a mi szempontunkból, hogy a, erősítsük a szabadkereskedelmet és gyengítsük a protekcionizmust, és tényleg az utolsó pontot mondom, a protekcionizmus kutatásával kapcsolatban elmondhatjuk, Argentina, Brazília esetében látjuk ezt, és ez egy komoly aggályunk egyébként a G20-nak foglalkoznia kell a protekcionizmus erősödésével. Köszönöm szépen ezt az előadást. Most pedig azt javaslom, hallgassuk meg a parlamenti felet. Egy, mm, az előző panelhez hasonlóan most is van egy néhány képviselő, aki nemzetközi ügyekkel foglalkozik, Daniel Kaspari az első hozzászóló, aki egyébként tagja az általam vezetett szakbizottságnak, a néppárt tagja egyébként a legnagyobb frakciónak a tagja itt a parlamentben, és ő volt az előadója egy nagyon fontos területnek, az elmúlt évben egy jelentésnek az Európai Unió ö, kereskedelmi, új kereskedelmi politikájával foglalkozott 2020-ig. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az alkalmat, hogy ma itt ezt mit cserélhetünk ezzel a témával kapcsolatban. Három pontra szeretnék rámutatni. Az első téma az adósságválság amelyet már egy ideje megfigyelünk, legalább két éve, és amit mindig csodálkozom, hogyha megnézzük, hogy az Európai Unió mint olyan a 27 tagállammal, illetve a 17 tagból álló euróövezettel Nos, furcsa találom, hogy az EU-n belül vannak olyan tagállamok, amelyek nem tagjai az euróvezetnek, amelyek drámai nehézségekkel küzdenek. Itt van például az Nagy-Britanniában az államháztartás deficitje, az otthoni fejlemények. Ezekről az országokról szinte senki nem szól nemzetközi szinten. És vannak aztán viszonylag kicsi országok, amelyek gazdaságilag csekébb jelentésűek, mint például Görögország, Görögország az EU GDP-nek 2%-át adja, 3%-át az európai adósságnak, tehát 500 millió európai 3-4 munkanap alatt ezt az összeget kitermeli, és itt a pénzügypiacokkal kapcsolatos teljes vitanak van-e reális háttere valójában, vagy esetleg valaki megpróbálja túlságosan mondhatni kihegyezni, vagy eltúlozni az euróvezetbeli helyzetet, és más nagy problémákról elterülni ezzel a figyelmet. Nem akarom a problémákat kicsinyíteni, de más problémákkal összevetve valóban vannak, is, vannak itt nagyobb problémák. 99 óta zajlik a vita az államadóságokról, legalábbis Németországban 99-ben már arról vitáztunk, hogy ha így folytatjuk tovább, akkor nem sokára adósságválságba futunk. Tehát legalább 22 éve zajlik már ez a vita Németországban és sok más országban, és most valóban elértünk arra a pontra, amikor le kell vonni a tanulságokat a pénzügyi piacokon, az az, hogy így tovább nem lehet folytatni. És aztán átterek a második témámra, mégpedig a növekedési programok és konjunkturális programok kérdéskörére. Az a benyomásom, hogy jelenleg az EU-ban nagyon erőteljesen vitázunk a növekedési programok név alatt. Itt valójában konjunkturális programokról vitázunk, hogyha például a nemzetgazdaságot összevetjük egy kerttel, akkor az első, amit tennünk kell, hogyha a kertet hozunk létre, hogyha egy sivatagról van szó, akkor először a talajt kell művelni, hogy termékeny talaj legyen, aztán be kell ültetni a növényeket, azokat trágyázni kell, de ennek csak akkor van értelme, hogyha már a kert létre van hozva, és hogyha növekedési programokról beszélünk, akkor ennek meg kell teremteni a feltételeit. Tehát Görögország az elmúlt másfél évben alig lépett előre, és sok más ország sem. Itt például az adminisztráció reformja, a politika reformja, Egyáltalán az előfeltételeket meg kell teremteni a növekedési csomagok számára. Ezek az országok alig léptek előre, és azt hiszem, hogy Európa válaszút előtt áll, és az lesz a döntő, hogy valóban növekedési ö, politikát ö, folytatunk-e fenntartató módon ezekben az országokban, és az a kérdés, hogy hogyan lehet a növekedési programokat finanszírozni. Itt valójában konjunkturális programokról beszélünk, és ezek csak úgy működnek, mint a trágya a kertben, hogyha már a kert létre van hozva. Hogyha nincsen megfelelő előfeltétel, akkor ne csodálkozunk, hogy később nem lehet aratni. Tehát először az előfeltételeket kell megteremteni, és az a benyomásom, hogy nagyon sokat vitázunk konjunkturális programokról, hogyha megnézem a bizottság tevékenységeit az elmúlt hónapban, illetve hetekben, illetve javaslatokat a kollégákról, tehát erről nagyon sokat vitázunk. A növekedés csak konjunkturális programokkal, azt hiszem, hogy ebből semmi nem született a világ egyetlen országában sem. És hogyha megnézzük a harmadik témámat, a helyzetet a világpiacain, itt piacnyitásról van szó, akkor de növekedés lehet generálni a piacnyitás révén, és az EU-ban a belső piac még nem került kiteljesítésre teljes mértékben. Nagyon érdekesnek tartom, tisztelt elnök úr, a belső piaci szakbizottsággal talán együtt vitatkozhatnánk erről a témáról, a be nem teljesített belső piac kihatásairól, azaz, hogy mit kínálunk például az USA-beli, braziliai, argentinai szereplőknek, akik belső piacunkon akarnak tevékenykedni, akik talán kirendeltséget akarnak nyitni az egyik tagállamunkban, és meg kell, hogy állapítsák, hogy nem mozoghatnak szabadon a teljes EU belső piacon. Hogyan benne a kereskedelmi partnereink ezzel a témával? Itt a piacnyitásról van szó mindig újra és újra. meg állapíthatjuk, hogy nincs hogyha azt mondjuk, hogy nincsenek produkcionista tendenciák, akkor messze vagyunk a valóságtól, megnézzük, hogy mi történik Dél-Amerikában. Brazília elszegényíti magát, ahelyett, hogy nyitna, a Mercosur tárgyalások nem haladnak előre, Argentinában még rosszabb a helyzet, az usa illetően itt is van itt egy olyan tendencia, hogy egyre inkább bezárja a piacait az USA helyett, hogy megnyitne ezeket. Kína nagy nehézségeket okoz ezen a területen. Ott nagyon sok vállalkozónk számára a piacon egyre rosszabb a helyzet, vissza kell, hogy vonuljanak a kínai piacról, ezek a vállalkozók számuk egyre növekszik, aztán Oroszország most csatlakozik a WTO-hoz. Ott is inkább a piac bezárulását láthatjuk, ahelyett, hogy megnyitnák azt. Tehát itt a G20-akból származik egy olyan erő, hogy az, amit évek óta hangoztatnak, tehát a protekcionista tendenciák elleni harc, az valóban a gyakorlatba kerül majd átültetésre, és az állam is kormányfők kötelezik magukat arra, hogy ha megállapodásaikat a G20-ak keretében, melyeket már négy vagy öt éve tettek, azokat valóban átültetik a gyakorlatba, hiszen semmit nem használ, ha mindez csak papíron marad és nem válik valósággá. A globális növekedés és foglalkoztatás témájában így nem léphetünk előre. Köszönöm. Thank you. And now to MEPs from the environment. Köszönöm. Most pedig a Környezetvédelmi Szakbizottság képviselői következnek. Richard Zéber, szintén néppárti képviselő, és Bas Eichhut, aki az Egyesült Baloldalt képviseli, és ők természetesen mindennek a környezetvédelmi dimenziójával foglalkoznak, tehát a fenntarthatóság. Kérdezem, hogy ki az első? Zéber úr, parancsoljon. Of course we are free to share. Természetesen megoszthatják a rendelkezésre álló időt, ezt önök döntik el. Olyan elhozott az Enviszak szakbizottságon, nagyon jó az együttműködés, és éppen ezért készek vagyunk arra, hogy megosztjuk a felszólalási időt. Rámutatnék arra, hogy Eckhout kolléga nem az Egyesült Baloldal tagja, hanem a zöld frakciójé. De ez csak egy részletkedés. Hogyha a globális növekedésről beszélünk, és mindenkelőtt arról, hogy hogyan tudunk visszatalálni a globális növekedéshez, akkor azt hiszem, hogy fontos azt is szem előtt tartanunk, hogy jelenleg hosszú távú kívások előtt állunk, éppen ezért az a, a rövid távú gazdasági dolgokra koncentrálva néha elfelejtjük, hogy ezen dolgokat illetően hosszú távon kellene dolgoz, gondolkodnunk. Az éghajlatváltozás nagy fenyegetés jelent, az erős népességnövekedés 2050-ben valószínűleg már 9 milliárd ember lesz a Földön, és aztán a források növekvő szűkösség, ez is egy nyomást gyakorol, Nos, mindezek aggodalmakat keltenek bennünk. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy egy olyan világban élünk, amely a nyugati ö, gazdasági modellhez alkalmazkodott, ez a ö, ruházatban, öltözködésben is kifejeződik, valamint a monetáris gazdasági politikában, Ázsiában, Dél-Amerikában és Európában hasonló formák jönnek létre a tekintetben. De nézzük, menjünk vissza a történelembe, és nézzük meg, hogy mi vezetett ahhoz, hogy Európa, Észak-Amerika ilyen erős fellendülést élt át, hogyha megnézzük a 14. évszázadot, amikor Kína volt a középbirodalom, és Európa széttagolt volt, akkor mi vezetett ahhoz, hogy Európa ilyen gyorsan, erősen növekedett, és re nyomtuk a jellemző vonásokat a világ arculatára, hát tény az, hogy Európa mindig is a tudásra helyezett hangsúlyt, katonai következményekkel, sikerekkel is járt ez, és így módon ezt a tudást át hagyományozták a társadalomra, Kínát, illetően ami a technikát illeti, az puskaport, vagy a nyomtatási technikát, vagy a katonai dolgokat, valamennyi találmányt illetően Európa előtt volt Kína, csak hogy Kína nem volt képes arra, hogy ezeket a találmányokat átvigye a gazdaságba. Miért is? Azt hiszem, hogy a társadalmi modell, amely Kínában uralkodott ezekben az időkben, nem volt nyitott, és ez volt a nagy probléma. Hogyha hosszú távon valaki sikeres, akkor a központi kérdés az, hogy hogyan alakítja az illetország a politikai rendszerét. Kérdés tehát az, hogy hol maradnak a parlamentek a G20-as csúcsok esetében. A parlamenteknek nagyon fontos szerepük van, hiszen a nép képviselői, és át vitáról kell gondoskodniuk pontosan ezen módosításokat illetően, amelyek amiket társadalmi szinten is végre kell hajtani. Tartsuk szem előtt, hogy az elmúlt évszázadokban a szén határozta meg az energiaforrásokat. Most azt kell megvizsgálnunk, hogy a klasszikus foszilis tüzelőanyagok helyzete milyen lesz a jövőben, illetve esetleg meg kellene próbálnunk más formákat találni, és a környezetbarát gazdaságot kialakítani, illetve meg kell nézni, hogy ez lehetséges-e. Tény az, hogy szükséges lesz az energia ágazatban az árakról vitáznunk, hiszen az árak tükrözik az energiaforrások szűkösségét, és természetesen megállapíthatjuk, hogy különböző jelenségeknél ez a szűkösség, forrás szűkösség nem egy valós szükséget tükröz, ez rövid távon ö, érvényesül, és hogyha az éghajlat változásra gondolunk, akkor itt például a hosszú távú perspektívákban ez nem tükröződik a kőolajföldgáz esetében. A mostani piacokon ezek a külső költségek, mint például az egészségügyi költségek nagyon kevéssé tükröződnek. Nos, azt hiszem, hogy ezen háttér előtt át kell gondolnunk társadalomként, hogy ezeket a külső költségeket összességében az emberiség számára hogyan lehet internalizálni. És ez egy nagy politikai kihívás. Hogyha így folytatjuk, mint mostanáig, vagyis hosszatóan semmit nem változtatunk, akkor olyan helyzet áll be, hogy ezek a változások hirtelen állnak majd be, és a hirtelen az azt jelenti, hogy nagy nyugtalanságok alakulnak majd ki, és politikai szempontból is nagy nyugtalanságok várhatók. Nos, a környezetbarát gazdaság esetében a, itt az általános emberi jólét növeléséről is szó van, de azt is át kell gondolnunk, hogy a a szociális tényezőket hogyan tudjuk szem előtt tartani. Az elnök úr az órájára tekint, még lett volna néhány gondolatom, de most Eichholt kollégának adom át a szót. Have to provide a couple of hát, azért még néhány percet biztosítanom kell, Eichholt úrnak is parancsoljon. Köszönöm szépen hogy Richard Zéber megtakarított időt számomra Hogyha megnézzük a címet, hogy az előfeltételekről beszélünk, a globális növekedés esetében itt nem csak a pénzügyi rendszerről vagy a szektorokról beszélünk, ez is természetesen fontos, de gondolnunk azon, kereteket, korlátokat figyelembe kell vennünk, amelyeken belül tervezünk a föld szempontjából, és szerintem ezzel nem eléggé foglalkoztak, vagy egyáltalán foglalkoztak. Igen, e, ez nagyon kedves, hogy itt integet természetesen, de milyen értelemben, milyen mértékben veszük komolyan ezt a kihívást a G20-on belül, de globálisan is. El kell, hogy mondjam, itt volt a Rio plusz 20 csúcs és a fenntarthatóság mellett beszéltünk, és a kapcsolat teljesen egyértelmű, hogyha gazdasági növekedésünk jövőjéről vitatkozunk, akkor meg kell nézni a föld adta korlátokat is, és meg kell nézni, hogy milyen súlyos probléma ez, csak hogy egy néhány gondolatot felvessük, felvessek, nézzük például a két fokos célt, amit amiben mindenki egyetért, tehát a felmelegedésről van szó, de ha megnézzük a körülményeket, akkor feltétlenül látjuk, hogy csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátást, és meg kell nézni, hogy tudja ezt a világ megtenni. Tehát mondjuk 1970 és 1990 között 1 ról be, növeltük, és 90 és 2010 között 1%-os csökkenést értünk el. Viszont ez nem elég. A következő 20 évben 3% csökkenést kéne elérni, és 2030-tól 2050-ig 6%-kal kéne eh, csökkenteni éves szinten a kibocsátást, hogyha ezt a 2, 2 fokos határt el akarjuk érni. Tehát őszintén kell lenni, egyszerűen ki kell mondani, hogy a két fokos csökkentést nem fogjuk tudni elérni nem tehetjük meg azt, hogy a két fokra hivatkozunk, és nem veszük komolyan azt, hogy hogyan tudjuk széndiokszidmentesíteni a gazdaságunkat az egész világon. Tehát a g 20 erről is beszélni kéne az energiáról a széndiokszid kibocsátás, széndiokszidmentes gazdaságról beszélünk, a földhasználat, a vízhasználat is szóba kerül természetesen. Mindeniképpen a pazarlást meg kell szüntetni, és a biodiverzitás egy nagyon fontos dolog, és nagyon messze vagyunk ott is a céljaink elérésétől, és hogyha globális növekedés előfeltételéről beszélünk, akkor ezeket mind figyelembe kell venni. Ha megnézzük az előfeltételeket, persze mondhatjuk, hogy persze a célokban egyet tudunk érteni, értsünk egyet a célokban, és eh, Európában, meg globálisan egyetértünk, de nézzük meg az ösztönzőket, mi a helyzet a pénzzel, a foszilis anyagokról van szó, vagy energiaforrásokról van szó. 2005 és 2010 között az OECD országok 47 és 70 milliárd között költöttek támogatásra foszilis energia tár támogatására ilyen értelemben, tehát ha látjuk az ösztönzőket, egyáltalán nem ott vetjük be az ösztönzőket, ahol kellene. Még mindig azt támogatjuk, hogy foszilis gazdaságot működtessünk, és a G20-ak körében persze megállapíthatjuk, hogy rossz irányba haladunk, de hogy konkrétan mit tegyünk, ahelyett, hogy meg akarjuk szüntetni a foszilis támogatásokat, a foszilis erőforrások források támogatását, de vegyük például az adózást, például Európában a munkát és nem az erőforrás felhasználást büntetjük vagy adóztatjuk meg az megint erről beszélünk folyamatosan, és egyáltalán nem változtatjuk meg a politikánkat. Hogy függ ez össze az EU válságával? Megyük Spanyolországot és Olaszországot. Nagyon egyszerű a példa. Spanyolország az olajimportját eh, növel 3,8 milliárdot 2009-ben, 2011 harmadik negyedévében ez 7,2 milliárd euró, tehát több mint megkétszerződött két év alatt az olajimportjuk. Egy európai országról beszélünk, amelynek komoly költségvetési problémája van, az olajimport növekszik. Ugyanez vonatkozik, 19-ről 31 millióra, milliárdra növekedett ez ugyanezen időszak alatt Olaszországban. És 2009-ben ugye persze lehet volna lehetőségünk arra ott a váltság körülményei között, hogy tényleg egy erőforrás hatékony gazdaságra költsük a pénzünket és abba investáljunk Két millió munkahelyet kellene teremteni természetesen. Az ILO megvizsgálta egyébként nemzetközi keretek között, mintegy 60 millió munkahelyet tudnánk teremteni, hogyha a zöld gazdaságba fektetnénk be a pénzt. Tehát ezt kell figyelembe venni. A, a jövő gazdasága csak erőforrás takarékos vagy hatékony gazdaság lehet és éppen ezért alaposan meg kell gondolni, hogyan tudunk bölcsen pénzt költeni, mert különben tíz év múlva egy sokkal nagyobb válságról vitázunk majd. Sokkal nagyobbról, mint amiről ma. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elnézést kérek, hogy eltévesztettem a frakciót, ahová besaroltam. Most már tudom, hogy a zöldekhez tartozik, ez természetes. Nem az én hibám volt egyébként. Most mielőtt visszadom a szót a vendégeinknek, felteszem a kérdést, hogy a közönség soraiból van-e hozzászóló vagy kérdést kívánna -e valaki feltenni, kommentárt megfogalmazni. Természetesen kész vagyok arra, hogy egy lehetőséget megadjak erre, ha valaki szeretne szólásra emelkedni. Van valaki? Még egyszer felteszem a kérdést. Parancsoljon. Parancsoljanak. Most van alkalom. A g 20 a globális kormányzás, ugye nem lesz sok lehetőség, hogy ilyen konkrétan foglalkozzanak ezzel a jövőben. Rendben van. Akkor pedig az előadókhoz fordulok, a már ismert sok sorrendben, arra kérve őket, hogy reagáljanak a megjegyzésekre, amit a parlamentre hallottunk. Lorenzo. First, thank you. Köszönöm. Először is köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy osztom az elhangzottak legnagyobb részét. De ha megpróbálom összefoglalni a lényegi kérdést, Hát ez nem igazán a rövid vagy a hosszú távról szól. Amit a legtöbben önök közül kiemeltek, azok hosszú távú kérdések, akkor is, hogyha rövid távú lépéseket igényelnek. Nekem az a benyomásom, és egyébként ez egy kicsit meglepő, mert ugye mindig azt mondják, hogy a politikusok általában rövid távon gondolkodnak. Ez persze az önök megfigyeléseire nem feltétlen igaz. De ha Kaspari úr kérdését veszem például, hogy mondjuk valóban tisztában vagyunk-e a valósággal. Az én benyomásom az, hogy igen, csak rövid távú ez a valóság. Hát nézzük meg a pénzpiacokat, ők rövid távra tekintenek. Az USA most finanszírozni tudja mondjuk egy százalékos kamaton az adósságát, Görögország nem. Tehát ez az a valóság, amelyen most szembe kell nézni, és a politikusoknak is erre kell választ adni. Ugyanez vonatkozik egyébként az emberekre is, különösképpen válság idején, mondjuk, hogyha már hosszasabb ideje nehézségeket élnek meg, akkor az emberek kézzelfogható eredményeket akarnak. Tehát egyetértek önökkel abban, amit például a kertészről mondtak, tehát hogy a kertész ugye megszervezheti a növények elültetését, és így tovább, de az embereket a megoldások érdeklik, látni szeretnének valamit, látni szeretnék a fényt az alagút végén. Ezért van akkora nagy hangsúly azon, hogy a válsággal kezdjünk valamit most. És attól tartok, hogy ez igaz a piacok zárulására is, amit önök kritizáltak. Sajnos tudjuk, hogy a múltban már nagyon sokszor előfordult az, hogy ugye válság idején mindenkinek az első reakciója az, hogy a hazai piacot védje, a hazai piac érdekeit képviselje, ami viszont a hosszú távú fenntarthatósági célok, növekedési célok ellenébe megy. És ez rontja a gazdasági környezetet, ami mindenkinek hátrányos. Ugyanezt mondhatnám a zöld növekedéssel kapcsolatos megfigyeléseikre is. Tehát mindenki egy picit rövidlátóbbá válik ilyenkor, és mindenki olyan megoldásokat keres, amelyek a mostani égető problémákra adnak választ, és ez nem biztos, hogy optimális. Azzal egyetértek, hogy mindenképpen következetesnek kell maradni a hosszú távú és rövid távú szempontok között, fenn kell tartani valami fajta következetességet. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor ennek az a kockázata, hogy elveszítjük azt a képességünket, hogy politikailag befolyásolni tudjuk a helyzetet. A hatalom ekkor a piacok kezébe kerül, és a piacok fognak diktálni, ami szintén nem optimális. Hogyha hagyjuk, hogy a piacok diktáljanak, és a piacok határozzanak, hogy ki mit tehet. Ugye, hogyha valaki elveszíti a piacok bizalmát, akkor az azt jelenti, hogy a befektetők, a megmentők bizalmát veszíti el, és akkor tulajdonképpen túl kell reagálnia az adott szituációt. Tehát, hogyha ezt hagyjuk, akkor nagyon nehéz helyzet alakul ki. A mostani nehézség az az, hogy megtaláljuk a hosszú távú célok, illetve a rövid távú hiteles megoldások megteremtése közötti az egyensúly, között az egyensúlyt úgy, hogy az emberek bizalmát ne veszítsük el, és azt hiszem, hogy Európában első kézből érzi mindenki ennek a nehézségét. Nagyon komplikált, összetett helyzetről van szó, de hát a világ szeme Európán van. Európa most a próba, hogy sikerül-e vajon megoldani a hosszú és rövid távú szempontok összeegyeztetését, illetve hogy az ígéreteket valóban követik-e a cselekedetek. Nagyon sok, nagyon nagy felelősség neheződik tehát Európa vállaira, hogy megfelelő megoldást találjon, és fenntartsa a kohéziót. A parlamenteknek feladata tehát, hogy a politikai döntéshozóknak kérdéseket tegyenek fel. Most akkor 5 percet adok Peter Becksnek. Köszönöm szépen, hogyha az összes résztvevő egyetért egy vitában, akkor az egy unalmas vita lesz. Tehát egy néhány vitára késztető felvetésem lenne éppen ezért, de szeretném elmondani, ami a rövid és hosszú távok közötti ö, feszültséget illeti. Most ég a ház, ezért foglalkozni kell a rövid távú dolgokkal, a G20-ak keretében is hallották a mexikói nagykövettől. Természetesen más dolgok is napi renden vannak. A zöld növekedés is ide tartozik természetesen. Nem említettem, hogy az EU teljes mértékben támogatja ezt, mint egy nagy célt a mexikai elnökség részéről, és amit ők javasolnak, az összhangban az EU menetrendjével. A probléma az, hogy mi az EU-val sokkal előrébb járunk, mint a világ más részei, és nem tudunk elég támogatást kialakítani a G20-ak keretei között. Én azt gondolom, más területeken a karbon cselekvési terv, vagy a pénzügyi szabályozás területén többet tudunk elérni, felvetnék egy vitapontot, visszatérnék az első panelbe, mert sok témát felvetettek. Nagyon sajnálom, hogy a panel részvei már nincsenek jelen. Olyas valakivel nehéz vita, illetve könnyű vitatkozni, valaki nincs itt, de talán nem olyan érdekes a vita ezek után. Nem értettem azzal egyet, amit Ramos asszony mondott hogy nem képviseljük magunkat kellően. Én azt mondom, én nem képvisel az Európai Bizottságot, én az Európai Uniót képviselem, és igen, mielőtt bármiben megállapodunk, úgynevezett piros vonalakban, határokban meddig mehetünk, vagy tárgyalási keretekben a tagállamokkal, azért mi beszélünk előtte, ez egy fontos eleme a regionális képviseletnek, nem csak az EON belül, hanem Latin Amerikában is erről beszélhetünk, és vannak persze ázsiai országok, stb. Aztán megint csak nem értek egyet, és furcsának tartottam, amit Grósz úr mondott, a, azt mondja, hogy a az ESM lesz egy ilyen adóügyi hatóság. Mi a helyzet az Európai Bizottsággal? igen is nagyon fontos ö, ö, szerep jut nekünk a fiskális, az adóügyi irányításban, hogy az ESM ezt egyedül csinálja és majd megoldja. Hát ezt nem, nem furának tartottam. Aztán az IS-től érkező kolléga az a G20-at bevonták más területekre, és a Szíriát is felvettették ebben az összefüggésben. Ezzel nem értek egyet egyáltalán. A G20-as sikere éppen azzal függ össze, hogy pénzügyi és gazdasági témákkal, témákra fókuszálnak ott és egy globális gazdasági politikát igyekeznek kialakítani, és a külügyminiszterek természetesen Los Carbosban szintén találkoztak, évelein láthattuk, hát vegyes sikert értek el. A résztvevők szintje is viszonylag alacsony volt, nem született közlemény se a végén, tehát nem értek egyet azzal, hogyha ezt ilyen egyszerűen kijelentik. Teljesen egyetértek önnel azzal, hogy a G20-ak gazdaság és pénzügyi kérdésekkel, irányítási kérdésekkel kell, hogy foglalkozzanak. Kedves kollégák, kedves vendégeink, lehet nem volt annyira izgalmas, mint számos területen, de nagyon vitat nagyon nyitott és szinte provokáló volt a célunk, nagyon mérsékelt volt, ami a parlament bevonását illeti. Szeretnénk volna rámutatni a globális kormányzás kérdésére, illetve hogy ez milyen lehetőségeket kínál. Az EU-nak a gazdasági súlya kap kapcsán a globális színpadon is szerepet kell, hogy játszon, nagy szerepet kell, hogy játszon, és kertészként működjön. Az egyetlen választott testület az Európai Unióban a parlament, és 500 millió polgárt képvisel a parlament ilyes formán, ezért fontos szerepet, nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon ebben és ezért azt gondolom ezt az Európai Unió végrehajtó testületeinek is figyelembe kéne venni. A konferenc rámutatott arra, hogy a parlament nagyon komoly, érdemi munkát végzett a jogalkotásban, jelentéseket is elfogadtunk az elmúlt időszakban, amely, ami ugyanarra a célra szolgált, Arról van tehát szó, hogy a parlament is részt vegyen a G20-as ügyek előkészítésében és megtárgyalásában. Mexikóban lesz a két hét múlva egyébként a G20-as csúcs legközelebb, ezért hívtuk meg Mexikót is a mai konferenciánkra. Kormányfők lesznek jelen egyébként a mi végrehajtó testületeink is, és elvárjuk tőlük, hogy meghallgassák a parlament véleményét, egyébként pedig a csúcs után a tanács és a bizottság is el kell, hogy jöjjön ide a parlamentbe, és be kell, hogy számoljon az EU részvételéről a csúcson is, hogy milyen eredményre jutottak. Most pedig a mexikói rendezőknek, szervezőknek nagy sikert, sok sikert kívánok a G20-ak megszervezésében. Köszönöm a vendégeknek, a tagoknak, hogy részt vettek a mai rendezvényünkön. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Thank you for the provoking remarks at the end.